Hölgyeim és Uraim! Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy megnyissam a délutáni találkozónkat. Kérem a fordítókészülékeket használni. Én a magyar nyelvet fogom most használni délután. Mielőtt megnyitnám a közös találkozónkat, közös tárgyalásunkat a német Bundestag képviselőivel. Engedjék meg, hogy egy petíciót benyújtó kedves hölgyet köszöntsek itt Szlovákiából, Papcunova asszonyt, aki egy nagyon specifikus petíciót nyújtott be, és szeretném, hogyha önök erről tudnának, a megölt szlovák újságíróval kapcsolatban. Engedjék meg, hogy egy mondattal szlovák nyelven köszöntsem őt, pani Papcunova vitajte u nás sme poctení vašou... Ezt a petíciót egyébként az elkövetkező üléseken majd novemberben vagy decemberben fogjuk megtárgyalni. Most pedig, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem a német Bundestag képviselőit, Marian Wendt urat, aki a CDU-CSU képviselője. A CDU-CSU képviseletében még Marian Berhard Loss urat, az SPD képviseletében Timon Gremels urat, Stefan Schwarze urat és Szintje Möller urat, az FDP képviseletében Manfred Tottenhausen urat, Gerald Ulrich urat, illetve Hartmut Ebing urat, az AfD képviseletében Johannes Hubert és Wolfgang Wielét, illetve a Die Linke képviseletében Sören Pelmant. Remélem ez a népsor, amit itt elolvastam, úgy nagyjából megfelel a valóságnak is. Kedves hölgyem, tisztelt uraim, eh, szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon fontos bizottsága az Európai Parlamentnek az Európai Petíciós Bizottság, mert ez az egyedüli testület, amely közvetlen kapcsolatot tart fenn az Európai Unió polgáraival. Tehát az Európai Unió 28 tagállamából bármelyik állampolgár közvetlenül hozzánk fordulhat, amennyiben úgy érzi, hogy jogait nem tartották be, és a jogsérelem konfliktusban van az Európai Uniós joggal. Bizottságunk általában havonta egyszerülésezik, sok petíciót, több petíciót kaptunk Németországból is, ezekről majd ma délután fogunk beszélni. Szeretném őket még táj, önöket még tájékoztatni arról, hogy négy petíciót környezetvédelmi témában tárgyaltunk meg ma délelőtt, és volt egy szavazás is, ami egy németországi témát érintett ma, tehát Németország és a németországi polgárok erőteljesen jelen vannak ennek a bizottságnak a tevékenységében, illetőleg a petíció benyújtásában is. Most pedig Vent úrnak adnám meg a szót, Pár percre, és önök közül, tisztelt Bundestag képviselő urak, majd az elnök úr után annak adom meg a szót, aki óhajt röviden felszólalni. Ventur parancsoljon a szó öné. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, Csáki alelnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, Európa kedves barátai! A Bundestag Petíciós Bizottsága nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm Önnek is, alelnök úr, hogy részt vehetünk ezen az ülésen. Utoljára a Bundestag petíciós bizottságának küldöttsége 2015-ben járt itt Stenke úr vezetésével. Ezt a párbeszédet szeretnénk folytatni, hiszen a két parlament, és itt konkrétan a petíciós bizottságok együttműködésének az erősítése szívügyünk. 2007-ben már eh, például 20 beadványt továbbította a Bundestag az Európai Parlamentnek tíz évvel később már 210 ilyen beadványt továbbítottunk az Európai Parlamentnek. Ebből is látszik, mennyire, mennyivel intenzívebbé válnak a kapcsolataink, a polgároknak minél jobban szeretnénk segíteni, függetlenül attól, hogy az egyes, hogy hol van az illetékesség, hogy a, egy szövetségi tartomány, vagy a német kormány, vagy Európa illetékes. Mi a polgárokért dolgozunk, hiszen a polgároknak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik szinten foglalkoznak az ügyével. Az a fontos, hogy elintézzék az ügyét, megoldást találjanak a problémájára, az állam, a közigazgatás bármelyik szintjéről is legyen szó. Egy különleges dolog, most a e, téli-nyári időszámítás, az óra átállítás kérdése, persze más fontos témák mellett, de ez a téma az embereket nagyon is mozgósította. E, mint egy e, 4,5-5 millióan klikkeltek rá egy felmérés során, vagy nyilvánítottak véleményt. Holnap az otthoni ülésünkön is tárgyalni fogunk egy ilyen témájú petíciót. Nagyon jó lenne, hogyha most Európa egy nagyon okos szabályozást tudna találni Európa szintjén, hogy ne az egyes országok szabályozzák ezt a kérdést külön-külön. Nagyon fontos az, hogy ne csak udvariaskodjunk, hanem valóban ténylegesen az európai polgárok petícióira megfelelő megoldásokat találjunk. És még egyszer köszönöm, hogy itt lehetünk, majd az ügyekhez hozzá fogunk szólni. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen én is. Megkérdezem a Bundestag tisztelt képviselőit, óhajt-e hát valaki szólni önök közül, mint vendégek? Nem. Az elnök úr mindent wenn noch jemand allgemein sprechen möchte. Nein. Kollégáknak adok szót, Péter Jár parancsolj. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is látja, hogy itt német ügyrend uralkodik, hogyha a szakbizottság elnöke beszél, akkor ő valamennyi tag nevében szól, és ez most itt is működik, és most vágjunk bele a munkának. Szeretettel köszöntöm én is Önöket itt az Európai Parlamentben. Nagyon jó, hogy folytatjuk ezt az eszmecserét. A petíciós szakbizottságok között kell, hogy legyen eszmecsere, hiszen a polgárok ügyeivel foglalkoznak. Mi vagyunk itt az a szakbizottság, amely valóban close to the people, az emberek ez leginkább közel tevékenykedik. Időnként mi vagyunk az utolsó reménye sokaknak, és ez a munkánkat nem éppen könnyíti meg. Sokszor szívszaggató dolgokat kell itt tárgyalnunk a petíciós szakbizottságban. De az a jó, hogy az emberek hozzánk fordulnak. És ez Brüsszelben pontosan ugyanúgy működik, mint a német Bundestagban. Talán egy különlegességet is megemlíthetnék, amin talán csodálkozni is fognak. A Bundestaghoz képest nagyon sok petíciót itt a osztályba sorolva itt tárgyalunk az ülésünkön, és eljöhet a panasz benyújtója maga, és ismertetheti az ügyét. Ez egyrészt jó, másrészt nagyon időigényes, de hát talán egy ötletként ezt magukkal vihetik Berlinbe. A harmadik pont, azt írtam fel magamnak, mit tudnánk jobban csinálni, ugye az elnök olyan szépen elmondta, itt ö, együttműködünk, időnként átutalunk egymásnak petíciókat, ö, pozitív értelemben, hiszen ahol a kompetencia van, oda küldjük a petíciót. Ezt is lehetne jobban csinálni, tehát hamarabb kideríteni, hogy ki illetékes, és akkor gyorsabban menne ez az egész, hogy gyorsabban megszületne a megoldás. Egy nagyon jó példa, ugye Brüsszel nem csak a nagy dolgokkal foglalkozik, a nyári-téli időszámítás kapcsán, hanem ilyen kérdésekkel is. A petíciós bizottságban is egy sor petíció foglalkozott ezzel a kérdéssel, ez eljutott egészen az Európai Bizottságig, és persze ez Berlinben is egy téma, ez egy nagyon jó kérdés, a mindennapi élet, a mindennapok apró kérdéseivel is, nagyon jó, hogy így foglalkozunk, örülök a következő eszmecserének. Köszönöm szépen, Péter. Hölgyeim és Uraim, akkor ha megengedik, rátérünk a konkrét petíciók megtárgyalására. Öt petícióból készítettek szakértőink egy csomagot. Walter Berchter német állampolgár 1735 per 2013 számú petíciója két németországi folyószennyezéséről szól. Elbén német állampolgár 533 per 2014 számú petíciója a hamuzsi ágazatra vonatkozó irányelvek szigorításáról. Otto Löwen német állampolgár Hessen állam sós vizeinek elvezetéséről küldött petíciót. GR német állampolgár az Oberwesser Egyesület nevében benyújtott petícióját is megtárgyaljuk az Oberwesser folyóba történő kibocsátás, környezetvédelmi károk kibocsátásáról és az ebből eredő környezeti terhelésről, és ötödikként Peter Zilbenáger német állampolgár által benyújtott 1287 per 2014. számú petíció a környezetvédelmi jogszabályok betartásának elmulasztásáról Németországban. Miután a petíció benyújtói nem tudtak eljönni, és az interneten keresztül figyelik a tárgyalásunkat, engedjék meg, hogy Paul Speit urat kérjem meg az Európai Bizottság képviseletében, a DG Envi képviseletében, mondja el álláspontját a benyújtott petíciókkal kapcsolatban. Spektor, önnél szó. Yes, um, many thanks, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Mióta utoljára tájékoztattam egy évvel ezelőtt ezt a szakbizottságot az aktuális helyzetről, a jogsértések, amelyek amelyek ehhez a témához kapcsolódnak, még azóta is nyitva maradtak. A nemzeti mestertervek Németországban még mindig a helyükön vannak. Ami viszont változott, megkaptuk az összes dokumentációt, adatot az érintett tagállamtól, az Németországtól. A bizottság értékeli e, ezeket a e, gazdálkodási, vízgazdálkodási terveket, és ebben jelentős előrelépés e, történt. A technikai munkát most fejezzük be, összehasonlítjuk a 28 tagállamot annak érdekében, hogy egyelő elbánást tudjuk biztosítani, hogy ugyanazt a problémát ugyanolyan módszerekkel diagnosztizáljuk az összes tagállamban. Hogyha ezt a munkát majd a következő hónapokban sikerül lezárni, akkor a bizottság levonja a következtetéseket a e, második e, folyó medervízgazdálkodási tervről. És az után, ha ez megtörtént, természetesen ismét tájékoztatjuk Önöket. Köszönöm szépen. Tehát látszik, hogy egy folyamat közepén vagyunk. Megkérdezem a tisztelt kollégákat, illetőleg a német Bundestag képviselőit óhajtanak-e szólni Tessék, parancsoljam. Nem halljuk a felszólalót, mikrofonja nincs bekapcsolva. Tisztelt elnök úr, kedves parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma ebben a házban. Ez a választó körzetemet érintő téma, Hessen tartományból jöttem én is, a szó legszorosabb értelmében a küszöbünknél van a probléma. A kálium sók által okozott szennyezésről van szó, és ez összefügg számos egyéb hasonló szennyezési témákkal, és ez egy óriási kihívás hazánkban és tartományomban. Szerintem világos, hogy az EU vízügyi irányelve itt a mérvadó, és be kellene tartani minden vállalkozásnak ezeket a normákat, és ugyan különböző szinteken dolgozunk és beszélünk a témáról, de amikor mi egyeztetünk a, a vállalkozásokkal Németországban, akkor azt látjuk, hogy ők is belátják, hogy itt nekik is van tennivalójuk, és úgy néz ki, hogy jó úton haladunk afelé, hogy a kálium szennyezést visszaszorítsuk, és az EU víz keret irányelvének a normáit betartsuk. Fontos éppen ezért, hogy egy ilyen petíciót felkaroljunk, és ezzel is nyomást gyakoroljunk a cégekre, a normális jogi kötelezettségeik betartása érdekében. Jó, hogy ez eljutott az európai grémiumokig is, hiszen a probléma nem csak németországi probléma, a gazdaság és a környezet szempontjainak kibékítésével kapcsolatos. Köszönöm szépen. Kíván még valaki szólni? Peter Jár, parancsolja. Ah, Köszönöm szépen. Valószínűleg nem véletlenül választotta elnök úr is ezt a petíciót eh, a mai, téma, mai ülés indító témájaként, mert valóban ez egy olyan probléma, amely más problémákra is átvezet. Van egy európai jogalkotás, a kérdés az, hogy ezt mennyire hajtjuk végre. Néha sikeresen, néha nem. Németországban is előfordul, hogy az európai irányelveket nem százszázalékosan ültetjük át. A bizottság részéről van egy felelős emberhatóság, aki ezt a petíciót meg kell, hogy vizsgálja. Örülök, hogy eljutott a bizottságig a téma párbeszédet kell folytatni, és ha jól értettem eddig a bizottság eh, képviselőit, akkor közelednek az álláspontok, egyeztetnek a régió képviselőivel, és várhatóan hamarosan lezárható lesz az eljárás, és éppen ezért javaslom, hogy egyelőre még hagyjuk nyitva azt, de várhatóan hamarosan lezárható lesz a Gentleman's Agreement jegyében a dolog, eh, ahogy ez jelenleg kinéz és akkor várhatóan javul a folyók vízminősége is. Ma délelőtt is már volt egy hasonló témánk, holnap meg a levegő szennyezéssel kapcsolatos témák merülnek majd föl. Innen is, ha szabad üzenem Berlinnek, hogyha európai törvényeket hozunk létre, és ez egy nagyon bonyolult eljárás, parlament, tanács, bizottság hosszú eljárásában, akkor nem szabad elfelejteni, hogy valakinek ezeket végre is kellene hajtania, és a petensnek teljesen igaza van. Igen, itt egy megalkodott jogszabály végre nem hajtása a probléma, és jogos a felvetés, és nem csak a víz ügyben vannak problémák, a levegő szennyezési mutatókat sem tartják be sok helyen az EU-ban a moratóriumokat meg lehet alkotni, de minden a gyakorlattól függ. Tehát hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és a bizottság valószínűleg hamarosan majd választ lezárja a kört. Igen, köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek más véleménye, de nem látok jelentkezést. Akkor tudomásul veszük az Európai Bizottság álláspontját, tudomásul veszük azt, hogy egy folyamat közepén tartanak, a dialógus folytatódik, remélhetőleg a megoldás irányába mozdul el a dolog, nyitva hagyjuk a petíciót, és visszatérünk hozzá akkor, amikor értékelhető eredmény lesz. Köszönjük szépen! Az 1025 per 2016 számú petíció a 793 per 2017-es számú petíció Manfred Hessner német állampolgár által kidolgozva, illetve a 819 per 2017-es szintén német állampolgár által benyújtott petíciók is a nitrát szennyezésről szólnak Németország különböző területein. A petíciók benyújtói nincsenek jelen, interneten keresztül figyelik a tárgyalásunkat, ezért José Alegre Szóannak adom meg az Európai Bizottság képviseletében a szót, hogy a DG Envi álláspontját tolmácsolja nekünk. Tessék parancsolni! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság tudatában van a problémának. A nitrát szennyezés veszélyességének, és annak, hogy a nitrát koncentráció sok helyütt meghaladja a határértéket, és adott esetben az ivóvízbe is bekerül, és meghaladja a megengedett határértékeket ad koncentráció. Van egy európai irányelv, amely a nitrát szennyezését a folyóknak, vizeknek mezőgazdasági forrásokból korlátozná. A németországi helyzettel kapcsolatban konkrétan az irányelv végrehajtása ugye a tagállamok feladata az átültetés és végrehajtás. Németország 2012-ig visszamenőleg eh, tájékoztatott minket, adatokat adott át, amelyek alapján azt látjuk, hogy sajnos tényleg a folyóvizekben nő a nitrátszennyezés, és a bizottság értékelésében eh, oda jutottunk, hogy az irányelv végrehajtásában, hogy a konkrét vízszennyezés nitrátok által csökkenthető legyen, lépni kell, mert nem értük el a kitűzött célokat. Németország nem hozta meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az irányelv gyakorlati végrehajtásához szükségesek lettek volna, a vízminőség nem javult. Úgyhogy 2016-ban a bizottság bíróság elé vitte Németországot ebben az ügyben, és a következő jelentéstételi időszakban, 2017-tel kezdődően is sajnos azt látjuk, hogy egyelőre nincsen javulás a helyzetben, a nitrátszennyezés vonatkozásában. Úgyhogy a bírósági ügy ugyan lezárult 2018. júniusában, és a bíróság úgy döntött, hogy Németország nem felel meg a nitrát irányelv célkitűzéseinek, mert nem hozta meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a gyakorlati végrehajtáshoz szükségesek lettek volna és arra kötelez Németországot, hogy ezeket hozza meg. Időközben, 2017-ben Németország elkezdte az új műtrágya irányelv végrehajtását, és ez hatályba is lépett. A, a bíróság 2018-as döntése azonban még a korábbi e, időszak jogalkotására vonatkozik. A jelenlegi német jogszabályok már korszerűbbek 2017 óta különösen. Úgyhogy a bizottság most figyeli az új német jogszabályok végrehajtását a bírósági döntés tükrében, és folyamatos kapcsolatban állunk a szövetségi hatóságokkal, és vizsgáljuk folyamatosan, hogy mennyire hagyják végre a bírósági határozatot. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a Bundestag tisztelt képviselői közül, óhajt valaki ehhez a témához, a nitrát témához felszólalni? Tessék, parancsoljon. Ja, Vorsitzender, vielen Dank, dass ich... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy mi is hozzászólhatunk ehhez a kérdéshez. Mi tudjuk, hogy körülbelül két évig tart, amíg a nitrát szennyezés a túlzott trágyázás miatt megmarad ezen a magas szinten, és amíg tükröződik egyáltalán a mért értékekben a szennyezés. Változott a trágyákra vonatkozó törvény 2017-ben, tehát most még nem kimutathatók az eredmények, de sokkal kevesebb nitrát kerül a vízbe, mint 2017 előtt. Idén év végéig, illetve a következő évben a monitorozás során már látszanak az eredmények. Köszönöm szépen. Esetleg még valaki szót kér? Peter, parancsolj. Ja, ez is... Két év egyrészt igaz, de ha elmérünk egy ügyben, akkor néha 10-15 év is kell ahhoz, hogy egy ilyen témában javulás legyen elérhető. A vizek nitrát szennyezése szempontjából a két év az minimum és semmi. A bizottság szerintem racionálisan mutatta be a problémát. 2012-ben is volt már egy vita az akkori irányelvet. Nem tudom, hogy a Németország miért nem hajtotta végre. Annyit tudok, hogy a minisztériumok között kompetencia vita volt, és ezért akadt el az ügy, ami szomorú. 2017-ben azonban meglehetős késéssel tehát megszülettek a szükséges rendeletek, és azóta, ahogy a bizottság is mondja, ugye szerződ, döntésszegési eljárásra volt szükség, ez ugyan kényelmetlen és kínos, de jó eredményre vezetett, és Németország meghozta a szükséges intézkedéseket, most vizsgálják, hogy ezek mennyire működnek. Még azt nem lehet mérni, hogy a vizek minősége javult-e, most csak azt lehet vizsgálni, hogy ezek az intézkedések jók, hatékonyak, a nitrát csökkentés szolgálják-e, végrehajtják-e őket de németként azt merem remélni, hogy a 2017-ben meghozott német jogszabályok jók és megfelelőek ahhoz, hogy a szennyezés végül is majd mérhetően csökkenjen, és végül lezárható legyen ez a fejezet, de addig is ezt a petíciót nyitva kell hagyni. A következő hetekben a bizottság majd referál nekünk arról, hogy hol tart a dolog. 2012 és 17 között bizony, ha jól tanultam a számtamban, ez 5 év, ez szomorú, hogy ennyi ideig tartott egy európai ö, irányelv, illetve rendelet végrehajtása, hát ez sajnálatos. Igen, egy kicsit ö, sokáig tartott a folyamat, és ez nem csak jogi szempontból, vagy politikai szempontból probléma, hanem főleg olyan szempontból, hogy a nitrát egy nagyon veszélyes vegyület, és ez valóban komoly veszélyeket okozhat az állampolgárok egészségére nézve. Én szeretném megköszönni a bizottság véleményét, és nagyra értékelem azt, hogy aktívak voltak. Úgy érzem, hogy közel kerülünk ahhoz, hogy ezt, ezeket a petíciókat le lehessen zárni, de valószínűleg ezt ma nem tudjuk megtenni. Kedves Jár Péter, egyetértek azzal, hogy hagyjuk nyitva, figyeljük a további folyamatokat, és el tudom képzelni, hogy a következő megtárgyalás alkalmával ezt a témát már le tudjuk zárni, amennyiben a bizottság által jóvá hagyott eredmények, amelyeket majd Németországból fogunk kapni, valóban pozitív tendenciát fognak mutatni. Köszönöm szépen. A következő petíció, amit megtárgyalunk, a 27. pontban Francesco Dati német állampolgár által benyújtott 1117 per 2015-ös számú petíció, amely a, egy EU rendeletnek a német mosómedve állományra gyakorolt hatásáról szól. A petíció benyújtója nincs jelen, az interneten keresztül követi a tárgyalásunkat, így engedjék meg, hogy Spiridon Flevarist kérjem a DG Envy eh, képviseletében az Európai Bizottság véleményének tolmácsolására. Tessék parancsolni. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Mm. az emberi beavatkozás, uh, of the night. az emberi beavatkozás által érintett fajok esetében a biodiverzitás károsítása jelent az egyik legnagyobb problémát. Olyan invazív, emberi szempontból aggályos fajokra vonatkozó listát állítottak össze, amelynek következtében a tagállamok közös fellépést terveznek annak érdekében, hogy a biodiverzitást megőrizzék. A mosómedve ezen a e, listán található, a petíciós azt kéri, hogy a mosómedvét vegyék le erről a listáról. Németország esetében. Nagyon gyorsan azt tudnám mondani, hogy az jogszabály minden tagállamra vonatkozik, ezért ezt a részt nem tudjuk figyelembe venni. A petíciós által felvetett érvek, tehát, hogy az uniós listáról vegyék le a mosómedvét, először is azt állítja, hogy nem invazív fajról van szó, van egy olyan értékelés, és a tagállamokkal megállapodtunk ennek alapján, hogy a mosómedve fennmarad ezen a listán. A bizottságnak is az az álláspontja, hogy fontos, hogy ezt a fajt fenntartsuk a listán annak érdekében, hogy terjedését, tovább terjedését megakadályozzuk, ugyanis a helyzet, ami miatt ez a faj bekerült a listába, nem egyetlen tagállam helyzete alapján dölt el, hanem számos olyan tagállam van, ahol a mosómedve nagyon korlátozott eh, jelenléttel rendelkezik, ezért fontos, hogy uniós szintű együttműködés valósuljon meg, és elkerüljük annak továbbterjedését, és oly, hogy ne terjedjen át olyan tagállamokra, amelyekben jelenleg nem található meg a mosómedve. A petíció számos olyan érvet említ meg, amelyek például a mosómedve jólétére vonatkoznak, és az általa benyújtott anyagban számos Németországban végrehajtandó intézkedésekre hivatkozik, hogy például a mosómedvére egy bizonyos védelmi időszakot állapítsanak meg, de mivel ez nemzeti hatáskörbe tartozik, a bizottság nem tud ebbe beleavatkozni. A helyzet pedig az, hogy Németországban igen elterjedt a mosómedve, a rendelet pedig úgy rendelkezik, hogy az illetékes nemzeti hatóság dönthet arról, hogy mi a legmegfelelőbb intézkedés. A szövetségi hatóságok pedig időben elfogadták azokat a rendelkezéseket, azokat a kezelési intézkedéseket, amelyek kapcsolatban nyilván felmerül a kérdés, hogy hogyan hajtják azokat végre Németországban, azonban ez nem befolyásolja azt, hogy az uniós listán fennmaradjon-e ez a faj vagy sem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, Flevaris úr. Szeretném megkérdezni a Bundestag tisztelt képviselőjét, óhajt-e valaki ehhez a kérdéshez hozzászólni? Peter Jár, parancsolj. Meg is fordíthatjuk a sorrendet. Nos, a képviselők általában alien rendeletről beszélnek az ilyen állatfajták esetében, az invazív állatfajták esetében, de itt most nem csak arról van szó, hogy ezek az állatok szépek, kedvesek -e, hogy néznek ki, hanem inkább arról, hogy a biológiai egyensúlyt veszélyeztetik el. Készült egy hatalmas szakvélemény erről, invazív fajokról, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyértelmű, hogy a mosómedve egyértelműen veszélyezteti a biológiai egyensúlyt, tehát úgynevezett invazív faj. Ez most is ez a besorolása, és ez így kell, hogy maradjon hogyha már megnézzük Németországban, ahol nagyon sok mosómedve van, nagyon jól látszik már, hogy jelentős mértékben sérti ez a biológiai egyensúlyt. Itt most persze lehet vitatkozni erről, hogy ez, hogy most valaki szimp- ennyire szimpatizál a mosómatikkal. Itt Strasbourg környékén is elterjedtek már a mosómedvék, Úgyhogy véleményem szerint nem kielégítő az érvelése a panasz benyújtójának. Ez az állat igenis erre a listára tartozik, és ezért azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Köszönöm szépen, Péter. A szakértőink ugyanezt mondják. A szakértőink azt mondják, hogy fogadjuk el az Európai Bizottság szakmai érvelését, ezt a petíciót utasítsuk el, illetőleg ezzel zárjuk le úgy nézem, hogy ez a téma így kezelhető. Köszönöm szépen. Témát váltunk. Két petícióról lesz szó, amely a német autópályadíjakról szól. Anna-Rita Amrózó olasz állampolgár nyújtott be egy petíciót a német autópályadíjakról, továbbá Karl Herr német állampolgár a külföldön tartózkodó németek németországi útdiakról, útdiakkal kapcsolatos ellenszolgáltatásairól. Úgy tudom, hogy Anna Rita Amorózó itt van a teremben. Hölgyem, üdvözlöm Önt, tessék parancsoljon, Öné a szó. Gentile Presidente, onorevoli deputati, mi... Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, Európai Bizottsági tagok, tisztelt Bundestag képviselők, az osztrák az osztrák állam az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján a Német Szövetségi Köztársaság ellen eljárást kezdeményezett, a 18-as, 34-es, 56-os, 92-es cikkre hivatkoznak ebben az esetben. És elhangzott, hogy a második módosításról szóló törvény, amely a az autópálya vonatkozott, sérti az Európai Uniós jogot, ugyanis gyakorlatilag egy infrastruktúra adóról van szó, azonban azok a felhasználók, amely, akik Németországban élnek, utólag kérhetik ennek az összegnek a visszatérítését, és így módon pedig a közlekedés, illetve forgalmi, közúti forgalmi adó alóli mentességet élvezhetnek. Tehát ott van az infrastruktúrákról szóló törvény, illetve bizonyos járművek adómentességéről úgy tűnik, hogy egyes állampolgárok az infrastruktúra adót kötelesek megfizetni, ez pedig közvetett diszkriminációt jelent, hiszen ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18-as cikkét sérti, a nemzeti és a külföldi felhasználók közötti megkülönböztetés abból ered, hogy a megfizetés, az UDI megfizetése, illetve a megfizetés elmaradása esetében a szankciókat elsősorban a külföldi felhasználókra alkalmazzák, tehát ezt az adót pedig közvetlenül kell megfizetni és meg kell fizetnie, meg kellene fizetni a német felhasználóknak is. Bírósági eljárás szükséges, ugyanis az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ezt az eljárást, a szerződésszegési eljárást archiválja, hiszen nemzeti jogszabályról van szó. A Párizsi megállapodás keretében, amit természetesen szeretnénk elérni, az az, hogy csökkenjen a széndiokszid kibocsátás. Az Európai Bizottság pedig szeretne olyan jogalkotási javaslatokat meghatározni, amelyek a tiszta gazdaságot támogatják az összes Európai Uniós lakos számára. A bizottság tehát szeretné azt elérni, hogy az innováció, a digitalizáció terén vezető szerepet töltsünk be, annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk Kínával és az Egyesült Államokkal szemben, amelyek nagyon gyorsan fejlődnek, és úgy gondoljuk, hogy ez forradalmasíthatja a közlekedési ágazatot olyan közlekedési módozatokkal, amelyek például a különböző közlekedési eszközök kombinációjával valósulhat meg, függően természetesen az adott jármű jellemzőitől, és megint csak az egész rendszer a szennyező fizet elvén alapul. Idén júniusban a Közlekedési Bizottság az Európai Parlamentben jóvá hagyott egy jelentést egy olyan irányelv tervezetről, amelyben szóltak a közlekedési rendszerek interoperabilitásáról, illetve ezzel kapcsolatban bírálták a jelenleg érvényes jogszabályokat. A tagállamok és a szomszédos államokkal szembeni elbánás azonban sértheti az egységes belső piac elveit, és akadályozhatja a szabad mozgás elvét, illetve a megfelelő közlekedési politikát. Ezt pedig mutatja az is, hogy a járművekben olyan műszereket lehet beépíteni, amelyek tekintetében nem kell már autópálya matricát megvenni, hanem lenne egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló információ továbbítást, amely ugyanakkor viszont az adatvédelmet is biztosítja. Ezen kérdések fényében én azt kérem, hogy ezt a petíciót tartsák nyitva egészen addig, amíg a bíróság nem nyilatkozik erről az ügyről, figyelembe véve, hogy a jelenleg hatályos német törvény, illetve amely 2019-ben lép hatályba, nem olyan UDI tarifákat alkalmaz, amelyet az infrastruktúrába fognak befektetni, hanem úgy gondoljuk, hogy el kell kerülnünk a diszkriminációt, amely a felhasználók állampolgárságán alapul. Azt gondolom, hogy sokkal szolidárisabbnak kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Amorozó asszony. Most pedig szeretném megkérni a bizottság, az Európai Bizottság részéről Frederik Rasmussen urat, az Európai Bizottság véleményének tolmácsolására. Rasmussen úr parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Először is emlékeztetnék rá, hogy az EU jogalkotásban nincsen rendelkezés a személy gépjárművekre vonatkozóan, de a bizottság szerződésszegési eljárást indított 2015. júniusában Németország ellen a bevezetés szánt úgynevezett PKV MAUT vonatkozásában, amelyről már akkor azt gondoltuk, hogy a külföldi ö, rendszámmal rendelkező gépjárművek, személygépjárművekre vonatkozóan diszkriminatív. A német parlament az első ö, joganyagjavaslatot módosította, és figyelembe vette a bizottság véleményét, és a szerződés szegési eljárásban felvetetteket, és ezután a bizottság már viszont úgy látta, hogy nem áll fönn többé a jogsértés ténye, mert az egy az egyhez link megvalósul, illetve attól kezdve már nem merül föl, mint probléma. A bizottság javaslatot tett egyébként a nehéz gépjárművek útdíjával kapcsolatban is, és a személygépjárművek bevonásának modalitására vonatkozóan. Azért tettük ezt már előzetesen, hogy más tagállamok se akarjanak a személygépjárművekre vonatkozóan diszkriminatív szabályokat alkotni. A bizottság azt mondja, hogy ha minden ö, úthasználó ugyanazt a kilométerdíjat fizeti, akkor nem beszélhetünk diszkriminációról. A bizottság lezárta ezt az ügyet, ezek után Ausztria ö, maga vitte az Európai Bíróság elé az ügyet, a 259-es szerződéses pontra hivatkozva, mert nem értett egyet a bizottság véleményével. A bizottság úgy gondolja, hogy az ügy jelenleg nem nálunk van, az Európai Bíróságnak kell ebben döntést hoznia. 2017. október 13-án nyújtották be ezt az ügyet a bírósághoz, a legrövidebb átfutási idő is két év minimum, úgyhogy várjuk a bíróság álláspontját. Tehát jelenleg úgy érezzük, hogy nem nálunk van a labda, és egyébként pedig azt javasoljuk, hogy zárják le ezt a petíciót. Köszönöm szépen, Rasmussen úr. Peter jár az előbb javasoltat, hogy fordítsuk meg a sorrendet. Most megkérdezem az európai parlamenti képviselők közül óhajt-e valaki hozzászólni, illetőleg te óhajtasz-e szólni? Parancsolj! Igen, mondok valamit. Köszönöm, elnök úr. Talán egy általános politikai színezetű értékelés, ha azt mondom, hogy az európai Parlament az autópályadíjakkal kapcsolatban szeretett volna egyfajta harmonizációt, ami nem lett volna rossz ötlet mert ha nem vigyázunk, akkor megint csak itt a nemzetállamok közötti háborúskodás lesz a vége ennek a különböző autópálya használati díjoknak. Portugáliában már azért kellett például büntetést fizetnem, mert később vettem észre, hogy díjköteles úton jártam. Én tehát a kollégáim megértését kérem, hogy egyáltalán hogy ma nem értik, hogy az Európai Parlamentnek hogyan jutott az eszébe, hogy hát a ne is európai autópálya a díjról beszélünk, de azért egyfajta harmonizációt talán fontoljunk meg, egy egész Európában, aki úton van, ne kelljen arra gondolni, hogy megvettem-e a matricát, vagy itt, vagy most közben egy másik országba. Tehát ezzel megkönnyíthetnénk az európaiak életét. De hát ez még egy több éves vita, vitát fog kiváltani ez az elgondolás, de talán jó lenne, hogyha az európai belső piacon, ahol ugye nincsenek ellenőrzések a belső határokon, ne tegyük ezt tönkre ezekkel az autópályadíjakkal. Ahogy a történet ugyan alakult Németországban, Nos, a bizottság nagyon szépen elmondta a helyzetet, jól ismertette, ez nincs mit hozzátennem. 2015-ben visszamondták a keresetet, mert Németország pozitívan reagált a bizottság kifogásaira. Tehát egy, miután tagállamok is benyújthatnak keresetet az Európai Bírósághoz, Ausztria ezt tette meg, most újra indult a történet, megint az Európai Bíróság előtt van az ügy, és hát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az elnök bölcsességére bízom, hogy hogyan dönt, hogy nyitva hagyjuk el a petíciót, vagy lezárjuk-e. Mind a kettő mellett is ellen lehet jó érveket felhozni, itt az elnök úrnak kell dönteni. Köszönöm szépen. Annál is nehezebb nekem erre ezzel kapcsolatban a döntést javasolni és döntést hozni, mert Tisztelettel kell szólnom a német autópályarendszerről, amelynek rendszeres használója vagyok. Tehát a német autópályarendszer nagy szolgálatot tesz Európának és Európa polgárainak. Most viszont azt hiszem, hogy nagyon helyes volna meghallgatnunk a Bundestag képviselőjének a véleményét is. Elnök úr, parancsoljon! Ich darf vielleicht hierfür meine talán a frakcióm nevében beszélhetek, és most leveszem a, az elnöki sapkámat. Németország Közép-Európában egy tranzit ország, rendelkezünk egy nagyon fejlett, kiterjedt autópálya rendszerrel, ahol nagyon nagy a forgalom és az utcán, a magyarodó forgalom 10-15 a nem német, eredetű nem német autók, miután tranzitország vagyunk, és hát nyitottak a határok, azért gondolkozunk el azon is, hogy hogyan tudjuk mindig finanszírozni az autópályákat, hiszen szeretnénk bővíteni, három-négy sávosá tenni, autópálya hidakat építeni, úgyhogy ez mind jó, és rendben van ez a fejlődés, de hát mi Bundestag beli frakciók azt javasoltuk, hogy körülbelül eh, évi 80 eurós eh, autópályhasználati használati díjat vezessünk be, tehát 80 euró lenne ez évente. Eh, más országokban, ahol sokkal kisebb az autópálya hálózat, sokkal kevesebb. Olaszországban 100 kilométereként 3-4 eurót fizetek, vagy Ausztriában egy 10 napos matrica van, Svájcban is, jó persze ezek kis országok. Azon is gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk tovább lépni, ezért eh, támogatjuk az eh, európai harmonizációs törekvéseket. Ahogyan Jár úr is mondta, hogy például ha Berlinből Belgrádba megyek, vagy, vagy Zágráig, akkor minden határon egy új matricát kell vennem, Szlovákiában, eh, Magyarországon is kell matricát vennem, regisztrálják a az autó rendszámát, tehát nagyon üdvözöljük ezt a kezdeményezést, hogy itt legyen egyfajta harmonizáció. Németország nem a szerződést. Nekünk van egy gépjármű adó, adónk, amiről az utolsó választási ciklusban a Bundestag hozott döntéseket a gépjárműadó kapcsán. Megvannak a megfelelő környezetvédelmi jogszabályok, amelyeket szintén módosítottunk, és mindenképpen környezetbarát szabályozást próbáltunk bevezetni. Ezek olyan szándékok, különösen a környezetvédelmi jogszabályok területén. Németország nagyon sokat tesz, most is azért, hogy a régi dízel járművek eltűnjenek az utakról és ezt a szabályozás segítségével is próbáljuk elérni. Ezért azt egyetértünk a bizottsággal, és ezt a petíciót szerintünk is le kellene zárni. Tessék parancsolni. Möchte an der Stelle gerne én is szeretnék bekapcsolódni az cserébe. Az a felvetés, hogy Európában legyen egyfajta harmonizáció, nagyon fontos gondolat. Különböző rendszerek vannak, már az egész autók szélvédő tele van ragaszgatva sokszor matricával, nagyon érdekes, hogy mondjuk a szél védőn hány matricát tudunk begyűjteni egy hosszabb utazás során. De azt hiszem, az is fontos döntés, amit a bíróságoknak kell meghozni. És hogyha megszületik, vagy várunk egy ilyen bírósági döntésre, mert egy eljárás folyik, hát mindig nagyon nehéz egy petíciót egy ilyen pillanatban lezárni. Ezért én most nem értek egyet a koalíciós partneremmel. Egyszerűen úgy érzem, hogyha van egy még függőben lévő bírósági eljárás, még később fogja meghozni a bíróság a döntését, addig, amíg nem szeretik meg a bírósági döntést, addig nem lehet egy petíciót, petíciót egyszerűen lezárni. Én ezt így érzem. Ez sokszor az a hagyományunk, ugye jó hagyomány, hogy megvárjuk a bírósági döntést, és ez eh, befolyásolja majd aztán a mi döntésünket. Nem olyan régen a német Bundestag petíciós bizottságban volt egy petíció az autók által okozott, okozta finompor szennyezésről, levegőszennyezés kapcsán is vannak ilyen ügyek a bíróság előtt, és itt tényleg célszerű lenne európai szintű harmonizációban gondolkozni és minél több európai országon keresztül utazunk, annál több ilyen akár büntető cédulát vagy matricát kell kitűznünk. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. A szabad demokraták a Bundestagban ezt megint csak egy kicsit másképp látják. Néhány számot említenék. A, a gépjármű adóval 50 milliárd euróhoz jut az állam, és további 34 milliárd jön a kasszába, és ezeket rossz helyen adja ki az állam. Mi Európa párti párt vagyunk, és Európában a gazdasági unió majdnem teljesen megvalósult, van pénzügyi unió, pénz mozog, az áruk mozognak, a munkavállalók mozognak, tényleg mindenhova mehetnek, de az autók nem mehetnek szabadon. Szerintünk az autóknak is szabadon kéne áramlania, az úgy valahogy magától adná magát, és szerintünk egy további harmonizációs erőfeszítést kell tenni, és ezt nagyon üdvözölnénk, ha az európai országokban egyikében sem lenne útdíj, Arról nem beszéltünk még eddig, hogy az UDI bevezetése, fenntartása maga is nagyon költséges eljárás, tehát korán sem ingyen van az egész. Mi alapvetően elutasítjuk az UDI-et, mint olyat. Ben, és miután parancsoljon képviselő, tessék. Én azért a CDU nevében annyit hagyd mondjak, hogy Szerintem, ha egy bírósági eljárás zajlik, akkor az annak a végeredménye a döntő, és a petíciós bizottságainknak most egyelőre szerintem ebben nincsen dolga. Magam részéről azt javaslom, hogy zárjuk le az ügyet. Köszönöm szépen, és miután több jelentkezőt nem látok, akkor Anna Rita Amorozó asszonyt. Még volt Péter, parancsolj! Látja, elnök úr, ha autóról van szó, akkor a németek azonnal öt véleményen vannak, a négy párthoz tartoznak. Talán a döntést segíti, ha elmondom, hogy a koordinátorok ülésén erről már beszéltünk, és a frakciók jelen voltak, jelen vannak, és úgy tudjuk, hogy többségünk azt akarja, hogy lezárjuk ezt, bár tudok az ellenkezője mellett is érveket felhozni. Itt hallottuk is ezeket a pro és kontra érveket a különböző Bundestag frakcióktól. Elnök úré a kompetencia, hogy eldöntse, hogy nyitva tartjuk, vagy lezárjuk a petíciót. Köszönöm szépen, de mielőtt én meghoznám a döntést, még hallgassuk meg a petíció benyújtóját, Anarita Amorozó asszonyt, az önreakcióját erre a vitára örömmel vennénk. Tessék, parancsoljon! Uh, io accolgo con immenso piacere quello che hanno detto alcuni Én nagyra értékelem, amit az európai, a német parlament képviselői elmondtak, tehát hogy tiszteletben tartják a bíróság döntését. Én azt gondolom, hogy a bíróság határozatát illetően azt remélem, hogy a petíció elképzeléseit, illetve alapelvét fogják tükrözni, és azt remélem, hogy a petíciót nyitva tartják a továbbiakban is. Amit a képviselő úr az imént elmondott, én magam is támogatom azt, hogy megszűnjenek az útdíjak, vagy ha nem, akkor legalább harmonizálják azokat, ugyanis mi Olaszországban nagyon sok útdíjat fizetünk, van rengeteg autópálya az ország területén. És azt sem mondhatom, hogy kitűnő minőségűek lennének, de hogyha az Európai Unió segítene ebben, akkor sokkal jobban történne minden, hiszen itt kell megszülessenek a döntések, mindannyian az Európai Unió tagjai vagyunk, részei vagyunk, és nagyon remélem, hogy a következő Európai Parlamenti ciklus során ezt a témát prioritásként kezelhetnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, a, én a következőképpen látom a helyzetet. Kétségkívül van egy kérdés, amely a jelek szerint Németországban is különböző álláspontokat gerjeszt. Méltányolom a bizottság álláspontját, korrekt elemzést adott a bizottság. Tény az, hogy a téma az Európai Bíróság előtt van. Tehát Amorozó asszony, most én az ön megértését kérem, én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben a petíciós bizottság nem tud többet tenni. Nem tudunk többet tenni. A dolog, a téma eljutott oda, ahová eljuthatott, ez pedig az Európai Bíróság. Én most figyelemmel kísérve az itt elhangzott javaslatok többségét azt javasolnám, hogy mégiscsak zárjuk le ezt a petíciót. Tudom, hogy ez önnek egy kicsit nem fog tetszeni. Azzal, hogy nem tudunk tenni mást addig, amíg nem lesz bírósági ítélet. Amennyiben viszont lesz bírósági ítélet, és önnek vagy bármelyik állampolgárnak vagy állampolgárok csoportjának az nem tetszik, akkor újból lehet ezt a ö, témát megnyitni, önnek újból joga van petíciót benyújtani, mi újból foglalkozni fogunk vele, és itt egyébként elhangzottak, és nem csak ebben a bizottságban, hanem az Európai Parlamentben számos olyan javaslat, amit egyébként figyelembe kell venni, beleértve a harmoniz- európai harmonizációt is. Tehát ö, kellemes meglepetés számomra lehet, hogy félreértem az ön metakommunikációját, de ön bólogatott akkor, amikor én mondtam. Ettől fölbátorodva akkor merek azt, merem azt javasolni, hogy ezt most zárjuk le ezt a petíciót, várjuk meg a bíróság ítéletét, és aztán esetleg vissza lehet térni ehhez a témához. Rendben van? Köszönöm szépen. Stefan Wachtler, német állampolgár, nyújtotta be a 879-2014-es számú petíciót az élelmiszek transzsírsav tartalmára vonatkozó szabály, szabályozás németországi bevezetéséről. A petíció benyújtója nincs jelen, ezért eh, Stefani Bodenbach asszonyt kérném a Santa Digi képviseletében az Európai Bizottság véleményének tolmácsolására. Tessék parancsolni! vielen Dank, Herr... Köszönöm szépen, elnök úr. A transzsír savak fogyasztása a téma. Ezeknek a fogyasztása egyértelműen összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, a koleszterin szinttel, ezt már a tudomány bizonyította, és az Európai Élelmiszer Biztonsági a hatóság is mint problémát nyilván tartja. Dániában már vannak törvények az élelmiszerek transzsírsav tartalmára vonatkozóan. Az összzsírtartalom maximum 2%-át tehetik ki a transzsírszavak Dániában. A bizottság már régóta, évek óta foglalkozik a parlament és a tanács javaslatára a témával, és az első jelentésünket 2015-ben meg is írtuk erről. A transzsírsavak felvétele, élelmiszerekből való felvétele témában szakértőket kérdeztünk meg, és azt is megvizsgáltattuk, hogy európai szinten milyen lehetőség lenne a probléma kezelésére. Tehát, hogy elég elegendő-e például a feltüntetési kötelezettség az élelmiszerek adatai között, vagy pedig korlátozni kell a transzsírsavak jelenlétét. Sőt, egy második tanulmány megírásával is megbíztunk szakértői csoportot, a gazdasági és környezeti hatások felmérése érdekében. Ez 2017-ben el is készült ez a tanulmány, és idén, év közepén ezt meg is kaptuk. Ennek a több éves felmérésnek, tanulmánynak az eredményeképpen Wachtler úrnak azt az információt tudtuk továbbítani, hogy szükséges egy jogalkotás. El is kezdtük a jogalkotás tervezetének megírását, és október 4-én be is mutattuk ezt a bizottság honlapján. Ez azt, az nálunk az eljárás az, hogy négy héten át az ilyen primér javaslataink kint vannak a honlapon, mindenki szabadon kommentálhatja őket a Kereskedelmi Világszervezetnek is elküldtük a tervezetet, a tagállamoknak pedig két hónapos határidejük van arra, hogy reflektáljanak a tervezetre. Mit tartalmaz a tervezet? Jogilag kötelező határértékek előírását, az ipari eh, transzsírsavak korlátozását, mi is két százalékban határoznánk meg a zsírok között a zsírsavak arányát élelmiszerenként, vagyis a Dán és már más országokban is kezdeményezett jogalkotással összhangban vagyunk. Ez a jelenlegi helyzet, a legfrissebb információ, és ezt hivatalosan is megküldjük önöknek, bár már kint van a honlapunkon. Köszönöm szépen. A képviselő urakhoz fordulok. Peter Jár, parancsolj. Függetlenül a tartalomtól, a, vagy a határértékektől, hogyha jól értem ezt a petíciót, akkor a benyújtója szeretné, ha lenne egy szabályozás. Ez a szabályozás születőben van, tehát azt mondanám, hogy akkor lezárhatjuk a petíciót, az illetékes szakbizottságnak átküldhetjük tájékoztatásképpen, hiszen teljesült, amit a panaszos kér. Ilyen módon ezt a petíció, ez egy jó hír a benyújtó számára. Köszönöm szépen. Még valaki óhajt szólni? Azonosulni tudok Peter Jár felvetésével. Tehát, kedves Bodenbok, azt szeretném megköszönni az ön véleményét, illetőleg a bizottság aktivitását. A petíció benyújtója azt kérte, hogy legyen szabályozás. Az Európai Bizottság megtette az első lépést, hogy ez a szabályozás milyen lesz, azt már nem tudjuk befolyásolni, az egy bonyolult folyamat, de egészében véve úgy gondolom, hogy a petíció benyújtójának a kérése teljesült. Ezáltal én is úgy gondolom, hogy lezárhatjuk a petíciót. Úgy látom, hogy nincs kollégák között ellenvélemény, tehát ezt a petíciót lezártuk. Köszönöm szépen. A 31. pont alatti petíciót a 963 per 2017 számú petíciót az ápolónépi képesítések egységes elismeréséről Romániában Viorel Huszánú román állampolgár nyújtotta be. Úgy tudom, hogy Viorel Huszánú itt van a teremben. Igen? Huszán úr, üdvözlöm, parancsoljon, önél szó. Vă mulțumesc, excelențele voastre, doamnelor și domnilor europarlamentari. Vă mulțumesc pentru oportunitatea Tisztelt képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, nagy le, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy szólhatok itt, mint egy százezer bukaresti és román nővér, illetve ápolónő nevében. A petíció célja az, hogy bemutassuk, hogy az ápolók milyen nehéz helyzetben vannak Romániában, ugyanis a román ápolónők azok, akik külön, ugyanazt a munkát végzik, különböző fizetésben részesülnek, ugyanis a fizetésük a képesítésükhöz kötött. Az ápolónők a képesítésüket különböző iskolákban, főiskolákban, képzőközpontokban, képzőhelyeken szerezhetik meg. Egyfajta kevert rendszerben főiskola, egyetem, illetve orvosi, orvostudományi egyetemen is megszerezhetik. Nyolc különböző lehetőségük van arra, amelyből csupán ma már volt korábban nyolc különböző lehetőségük, ebből ma már kettő létezik, ez a középiskolai szint fölötti azonban a diplomás szint alatti ö, oktatási szintnek felel meg. Romániában az új román oktatási törvény, amelyet 2017-ben módosítottak, egy olyan mechanizmust vezetett be, hogy az alacsonyabb szintű képesítéseket átalakítsák, konvertálják. A valóságban azonban az egyetemek ezt nem teszik lehetővé, és még ha így is lenne, nem lenne elég. Évről évre azok a tanulók, azok a hallgatók, akiknek eh, lehetőségük volna ezt az opciót kihasználni, nagyon korlátozott. Körülbelül 100 ezer ápolónő dolgozik ebben a keretben. Ez azt jelenti, hogy, illetve csak, és csak száz helyhez fordulhatnak, hogy ezt a, ki, illetve csak szá, évente száz képesítést tudnának magasabb szintre konvertálni, ez azt jelenti, hogy ezer évre lenne szükség, hogy ennek az százezer érintett ápolónőnek a helyzetét rendezzék. Ezért azt kérjük, hogy szabványosítsák az ápolónői képesítést, illetve képzést, hogy mindenki azonos képzésben részesüljön, illetve, hogy egy olyan szakképzési, rövidtávú szakképzési programot dolgozzanak ki az ápolónők számára, hogy tanulmányaikat magasabb szintre emelhessék. Ennek a végén lenne egy záróvizsga, és a kedvezményezettek pedig megszerezhetnék a szükséges krediteket ahhoz, hogy egy kiegészítő képzést szerezhessenek meg, illetve képesítést Belgiumban, és ez már jelenleg így történik, és nem lennének ilyen bérezési különbségek, mint amelyek most fennállnak, hiszen mindenki ugyanabban a képesítésben rendelkezne. kompenzációs intézkedéseket írnak el a, elő a szakképesítésre vonatkozó jogszabályok. Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan jogszabályi lehetőség, amelyel lehetett a képesítéseket magasabb szintre konvertálni, azonban ez nagyon korlátozott volt, emiatt nagyon sok román helyzetét nem oldotta meg azokért, akik például külföldön vállalnak munkát. Léteznek további diszkriminációs formák is. Azok az ápolónök például, akik magasabb szintű képesítésbe, képesítése rendelkeznek, őket diszkriminálják, hiszen nekik magasabb fizetést kell fizetni. És nagyon sokan végül más tagállamokban kezdenek el dolgozni, mint egy 28 ezer román hagyta el az egészségügyi ágazatot emiatt. És ha ezt a kettős rendszert megszüntetjük és egységesítjük a képzést, akkor a diszkriminációnak ezt a fajtáját megszüntethetnénk. Köszönöm szépen, Huszán úr. Most pedig az Európai Bizottság véleményét szeretném kikérni. Agata Valascsik Terasz, vagy pedig Konstantinos Tomaras mondja el a véle, Európai Bizottság véleményét. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Köszönjük a részletes leírását a problémának. Eddig csak az írásos petíciót ismertük, így most világosabbá vált sok minden. Egy kicsit hagy beszéljek a hát térről, az egészségügyi ö, politika megalkotásáról, végrehajtásáról. Ugye ez egy tagállami kompetencia alapvetően, de vannak kivételek. A kivételek egyike akkor merül föl, hogyha a minimális képzési előírások harmonizációja a kérdés, hogy a tagállamok egyenként mit írnak elő, és ezek mennyire vannak egymással harmóniában, és ilyen értelemben a romániai ápolók helyzeté is releváns. Ez 2013-as joganyag, az Európai Unió irányelvekkor született. És azt tartalmazza, hogy minimum három évig kell képzésen részt venni, az órák és a tantárgyak számát is, a minimumát ezeknek meghatározza az irányelv. Minden szakápolónak tagállamattól függetlenül ugyanezt a minimumot teljesíteni kell. A tagállamok persze mehetnek ezen túl, követelhetnek többet, vagy korlátozhatják magukat a minimumra. De ennél kevesebbet nem várhatnak el. Ami a, azt, hogy mennyire lehet egységesíteni ezeket a szabályokat tagállamonként, itt két lehetőséget ad az irányelv, vagy egyetemi képzés vagy szakképzés kapcsán szempontjából kell ezt a kérdést vizsgálni. Az ápolókat lehet szakképzésben vagy egyetemi képzésben részesíteni, de ez a tagállam kompetenciája, hogy ezt eldöntse. A tagállamok arról is dönthetnek, hogy akár két különböző szakképzési ágat és szintet működtetnek, ez még mind összhangban van az EU jogszabályokkal. Az EU csak annyit ír elő, hogy mi ez a minimum időben, órában, évben, tantárgyban, amit teljesítenie kell minden szakápolónak. Ezért a román hatóságok korlátozhatják, akár csak egyre is, mondjuk az egyetemire a képzési ágak számát, de nem kötelesek erre. Románia 2007-ben csatlakozott az EU-hoz, és a, a, ezóta minden ö, képzési programnak az irányelvvel összhangban kell lennie. A múltban nyilván sokkal többféle képzés létezett, ö, de amennyiben Románia megfelel a minimál előírásoknak, addig ö, fenntartat többféle képzési ö, karrier utat is, ami a szabad mozgást illeti, a külföldön munkát vállalók kvalifikációira vonatkozóan többféle jogszabály érvényesülhet. Többféle elismerési rendszer van, a minimumot mindenhol el kell ismerni, hiszen erre köteles minden tagállam, de akik a múltban még nem a jelenlegi rendszerrel összeegyeztethető képzésbe vettek részt, azoknak lehetősége van igazolni szakmai tapasztalatukat évekkel, egyéb szakmai képesítések bemutatásával, és ezt el kell fogadni a tagállamoknak a szabad munkaerővándorlás értelmében. Tehát értem, hogy önök szeretnék otthon megreformálni a rendszert, és otthon tartani az ápolókat, amennyire lehet, és ha kiegészítő képzésben részesülnének a kevésbé képesített szakápolók, ezt meg lehet ugyan csinálni, de ezt a román kormány döntésén múlik, ez, ebben nem szól bele az irányelv és az EU. Végül pedig, ami pedig a díjazását az ápolóknak illeti, az irányelv nem fogalmaz meg semmilyen szabályt erre vonatkozóan. Tehát az irányelv nem is tiltja, nem is javasolja azt, hogy valakinek a képesítési szintjével összefüggésben legyen a bére. Ez tűnhet igazságtalannak helyileg, ahogyan az megvalósul, de ebbe az EU nem tud, nem kíván beleszólni. Remélem, hogy sikerült legalább néhány problémájára, felvetésére választ adnom. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a képviselőket, óhajtanak-e hozzászólni? Tessék parancsoljon. Domnule președinte, stimați colegi, Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ahogyan láthatják, Románia gyakorlatilag kivérezteti az ápolónőket. És elüldözi őket más Európai Uniós országokba. Egészségügyi munkavállalók 20%-a hagyta el az országot, és ez nagyon komolyan érinti az egészségügyi ellátást. Azt hiszem, hogy ez a petíció amely több mint százezer aláírást visel, létfontosságú a román orvosi ellátás, illetve egészségügyi ellete szempontjából, és egyértelműen rámutat a bérdiszkriminációra, amely ezt az ágazatot jellemzi. Az ágazatot a különböző korokban különböző módon szervezték meg és szabályozták a Romániában, ezért egyértelmű a különbségtétel a különböző szintű képesítések között, ez más Európai Uniós országokban nincs így. Elméletileg van lehetőség kiegészítő képzésre, de valóságban ez nem létezik. Jelen pillanatban vannak olyan egyetemi végzettségű ápolónők, akik többet keresnek, mint azok, akik eh, kiegészítő középiskolai képesítésben részesültek, és nagyobb a tapasztalatuk, mint az egyetemi végzettségűeknek. Van arra lehetőség egyébként, hogy elismertessék ezt a plusz tapasztalatot elméletileg, illetve külön vizsgát tegyenek le. Kell legyen az Európai Uniós jogszabályok alapján az oktatási rendszerben, a szakképzési rendszerben egyfajta kompenzációs rendszer. Lengyelország, Spanyolország, Belgium, Észtország megtette a szükséges lépéseket, ezek követendő példát jelentenek. Elnök úr, azt gondolom, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót, és az Európai Bizottságnak pedig egy olyan tanulmányt kellene készítenie, amely azzal foglalkozik, hogy Románia teljesíti-e az irányelvek feltételeit. És ez nem csupán több ezer aláírá, aláíró emberről szól, hanem a százezer ápolónőről. Parancsolj! Itt most egy problémával állok szemben. Ugye meghallgattuk amit a e, panasz benyújtója elmondott, ez jól érthető, értjük, és kell lehetőséget biztosítani arra, hogy ezt a kiegészítő képesítést megszerezzék e, az ápolók, és lehetővé kell tenni azt is, hogy a képzés e, lehessen upgrade-olni, a bizottság azt mondja, hogy ez, ez lehet, ez lehetséges, de ez tagállami kompetencia. Úgyhogy itt most egy mókuskerékben forgunk. A bizottság tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint a panasz benyújtója, csak Romániának nem, igazából nem átültetni kell EU-s jogszabályt, mert ez a saját kompetenciájába tartozó kérdés. Talán máshogy is lehetne ezt értékelni. Mondom, értem, és jogosnak tartom azt, amit a panasz benyújtója mond, nem tudom, hogy talán Romániában is van ugyanilyen petíciós bizottság, mint a miénk, talán jó lenne eléjük vinni az ügyet, megkérdezni, hogy hát itt igaza van a panasz benyújtójának, miért nem használjátok ki a ti hatáskörötöket. De a kérdés az az, hogy most ugye, ha nem vagyunk hatás, nem rendelkezünk hatáskörrel, akkor egyáltalán le tudjuk ez állni a petíciót, vagy inkább adjuk át ezt Romániának, a Román Petíciós Bizottságnak. Nem tudok dönteni, itt ingadozom. Le, itt mi lezárhatjuk, a, szerintem inkább a petíciót, és írjunk egy levelet román kollégáknak fel, kérve őket arra, hogy használják ki a lehetőségeiket. Ez egy politikai döntés, de ha tisztességesek vagyunk, ugye meg kell mondanunk a panasz benyújtójának, hogy amit most Romániában a román kormány tesz, az talán nem annyira észszerű, nem is nagyon érthető, viszont mm, jogos, jogszerű megtehetik. Köszönöm szépen, parancsoljon. Yeah, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen teljesen egyetértek Péter Járral. Úgy gondolom, hogy sok tagállamban a végigmentünk ezen a folyamaton, különböző ágazatokban, hogy megnéztük, hogy azonosak-e a bérek, mikor változnak a képesítések, a kvalifikációk, és hirtelen egy más fizetési kategóriába kerülnek emberek. Talán, hogyha a román hatóságoknak küldenénk egy levelet, miután mi itt lezártuk a petíciót, ezzel arra biztathatnánk őket, hogy az equal pay for equal work, az azonos munkáit, azonos bért elvet ők is kövessék, hiszen itt az emberek hátrányára szolgált az, hogy változtak a jogszabályok, és ezzel megváltozott az ő helyzetük is. Úgyhogy ezt a román kormányhoz írt levélben ezt is meg kellene említeni. Nem szépen, óhajt még valaki a kollégák közül szólni. Huszán úr, kérem, reagáljon a felvetésekre. De akkor permiteți. Köszönöm szépen szót. Megismételném, hogy száz ezer ápoló Romániában szeretne tovább képződni. A román állam egyébként lehetőséget ad erre 2017 óta, de egyetlen egy egyetem sem ö, vállalta fel ennek a képzésnek a biztosítását. Sőt, ha a kreditek átvihetők lennének, még akkor is ezer évig tartana a jelenlegi rendszerben az átképzés. Ez nyilvánvalóan elképzelhetetlen. Tehát két opció marad, vagy egységesítjük a képzési rendszert, és egy nemzeti diplomát adunk ki minden új szakápolónak, vagy de ha még megengedi, akkor néhány másodpercben még itt kitérőt tennék. Ahhoz, hogy a szakápolókat ki lehessen képezni, ahhoz először alapápolói képesítést kell szerezniük. És a jelenlegi helyzetben azonban túl bonyolult és három lépcsős a kép. Hölgyek és urak, a következőt javaslom, és most elnézést kérek mindenkitől, aki jogi és szakmai szempontból nagyon egyértelműen nézi ezt a témát, hogy nem csak ilyen szempontból látom én ezt. Huszán úr hallotta a bizottság véleményét, és hallotta a kollégák véleményét. Most mondanám önnek azt, hogy négy szem közt csendben azt mondom önnek, hogy az Európai Parlamentnek nincs jogköre ezt megoldani. De közvetítik a kamerák, úgyhogy ezt a mondatot hallotta mindenki Európában, aki ezt akarja hallani, és vissza tudja játszani. Ennek ellenére a kollégák többsége és a szakértők többsége azt mondta, hogy zárjuk le, miután nincs kompetenciánk. Ha megengeditek, kedves kollégák is, én fölülbírálnám ezt a javaslatot. Én azt mondanám, hogy írjunk egy levelet a román kormány. Én megértem azt, hogy ez egy pszichológiai probléma is. És megértem azt, hogy Romániában tömegek várják azt, hogy az Európai Parlament legalább nyomást fejtsen ki a román kormányra, ha nem tudja megoldani Románia helyett ezt a témát. Tehát én azt javaslom, hogy ebbe az irányba vigyük el, ne mondja senki az Európai Parlamentbe, az a több ezer romániai állampolgár is, aki bízik bennünk, hogy az Európai Parlament az első megtárgyalásnál ezt lesodort az asztalról. Úgy gondolom, hogy ez politikailag és pszichológiailag helytelen lenne. Ezért azt javaslom, hogy írjunk egy levelet az román kormánynak, kérjük meg a román kormányt, hogy a, az irányelv vonatkozásában próbáljon elmozdulni ebből a jelenlegi, jelenlegi állapotból, próbáljon flexibilisebben és aktívabban hozzáállni ehhez a témához. Agáta ön nagyon sokat segített azzal, hogy elmagyarázta, hogy mi mindent tehető meg ebben a kérdésben az európai jogrend szerint, erre szólítjuk fel a román kormányt, és ma hagyjuk nyitva a petíciót, hogy a Románia polgárai, akik tömegesen odálltak a petíció mögé, érezzék, hogy az Európai Parlament ezt a témát valóban komolyan veszi. De Huszánó úr nem tudok önnek garanciát adni arra, hogy a román kormány véleménye pozitív lesz. Ezt majd meglátjuk. Egy következő, következő megtárgyalásnál lehet, hogy, hogy krízis helyzet áll majd elő, és nem tudjuk ezt a témát itt tovább folytatni. De ma én is azt javaslom, Rebega úr kolléga nézetével azonosulva, hagyjuk nyitva, írjuk meg a levelet, próbáljunk nyomást gyakorolni a román kormányra, próbáljuk megkérni őket, hogy mozduljanak el ebből az, az állapotból, és utána meglátjuk, milyen lesz a román kormány véleménye. Kedves kollégák, elfogadható ez? Köszönöm szépen és elnézést kérek mindenkitől, aki eh, jogi érvekkel és, és szakmai érvekkel próbált érvelni, mindenkinek igaza volt, de ez, ez pszichológiai kérdés is, és az Európai Unióba vetett bizalom kérdése is. Köszönöm szépen. Az utolsó petíció, amivel foglalkoznunk kell, a 30 számú petíció, Monika Lagudzinska lengyel állampolgár által benyújtott petíció, eh, szintén tömeges petíció a kormányzati, a lengyel kormányzati akciók miatt veszélyeztetett lengyelországi nem kormányzati szervezetek állapotáról. Úgy tudom, hogy a petíció benyújtója jelen van. Lagodzinszka asszony itt van, tessék parancsoljon a szó. Szanowni Państwo, dziękuję za możliwość przedstawienia naszej petycji w Parlamencie Europejskim. Hölgyeim és Uraim, nagyon köszönöm, hogy itt az Európai Parlamentben bemutathatjuk ezt a petíciót. Köszönöm Köszönök, köszönetet szeretnék mondani Júlia Petera asszonynak is, és mindenkinek, aki támogatott minket. E, dziękuję za, dziękuję za przypomnienie. E, raz jeszcze podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły nam tutaj. Akkor még egyszer, tehát még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, köszönöm azt, hogy itt lehetünk, és köszönöm, hogy az Európai Parlamentben bemutathatjuk ezt a petíciót. 2017. szeptemberében nyújtottam be ezt a petíciót, tehát azóta már eltelt kicsit több mint egy év. De a civil szervezetek, NGO-k helyzete Lengyelországban azóta csak még rosszabb lett. És itt nem csak arról beszélünk, hogy az NGO-k autonómiáját, szabadságát korlátozzák, a törvények, jogszabályok kor egyáltalán nem vetik figyelembe a civil szervezetek véleményét. Van a civil társadalom fejlődését elősegítő szervezet, ennek a munkáját is megszüntették. Alapvetően nincsen semmilyen nyilvános eljárás. A közbeszerzésekben nem vehetnek részt, állami támogatást egyáltalán nem kapnak a civil szervezetek, viszont a külföldről kapnak támogatást, akkor külföldi ünököknek bélyegzik őket. Az elmúlt másfél évben 652 eljárás indult, mintegy 500 tüntetőt börtönöztek be, és havonta mondhatjuk azt, hogy szinte minden hónapban számos új és új eljárás indul, ha tüntetések vannak, akkor azokat visszaszorítják, leverik. A sajtószabadság két 2017 óta a sajtószabadság helyzete is romlik és rosszabb az értékelésünk, mint Törökországnak, vagy Belíznek, vagy Tadzsikisztánnak a, a Freedom of Press nemzetközi szervezet értékelése alapján még Bolívia is előttünk szerepel a listán, a sajtószabadság helyzetét vizsgáló listán. Lengyelország nem demokratikus ország többé. És ami igazán szörnyű az az, hogy a lengyel kormány megpróbálja, a, ö, megpróbál egyfajta rendőr ö, államot létrehozni. 2016-ban megszületett egy terrorizmus ellenes törvény, és azóta is azt eh, tapasztaltuk, hogy eh, többféle eh, lehetőséget például kihasználnak titkosszolgálati eszközöket, telefonlehallgatásokat alkalmaznak polgárokkal szemben. Minden módon megpróbálja az állam kontrollálni a polgárokat. Vannak demonstrációk, tüntetések, sokan frusztráltak és tanástalanok, az országban, ugyanis a kormány keresztül néz rajtunk, mint a mi civilek nem is léteznénk, és ez nagyon rossz érzést kelt az emberekben. Piotr Csenszki a parlament épület előtt tiltakozása jelül felgyújtotta magát. A jogállamiság rendkívül fontos. Egy pluralista társadalom az egész lakosság számára rendkívül fontos, egészséges demokráciára van szükségünk, és természetesen ehhez hozzátartozik a jó tájékozódás lehetősége. Elég sok konkrét lépést is tettünk már, számos jelentés készült, és itt a parlamentben is elindult Magyarország ellen a hetes cikk szerinti eljárás, Lengyelország ellen már korábban indult a hetes cikk szerinti eljárás. Lengyelországban próbálunk tenni valamit, de nagyon kevés forrás pénz áll rendelkezésünkre, és olyan sok területen kéne lépni, hogy erre képtelenek vagyunk. Nagyon fontos az is, hogy Lengyelországban a különböző szervezetek meg tudjanak élni. De mi civilek valószínűleg nem leszünk erre képesek, és be kell fejezni tevékenységünket. Ezért fordulunk önökhöz, Európához, hallgassanak meg minket. És végezetül még egy kérdés. Mit tehetünk mi civil szervezetek, a mi civil szervezetünk annak érdekében, hogy megmentsük a civil társadalmat Lengyelországban? Mit tehet az Európai Bizottság, mit tehet az Európai Parlament annak érdekében, hogy Lengyelországban, de más uniós tagállamokban is a civil szervezetek hozzájárulhassanak a jogállamiság erősítéséhez. 2018-at írunk, nem akarjuk megvárni, amíg megszületik a következő költségvetés. Melyik intézmény tudna nekünk segíteni a jogállamiság megőrzésében Lengyelországban? Köszönöm szépen az Európai Bizottság részéről Linda Rávónak, a DigiJust képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, uh, Mr. Chair, and thanks to... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a petíciósnak, hogy megosztotta aggájait velünk. A bizottság szeretne utalni azokra az észrevételekre, amelyeket már jelzett a petícióra adott válaszában, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a demokratikus társadalom alapját képezik a civil társadalmi szervezetek, és ezért az Európai Uniós közösségek számára kulcsfontosságú, illetve az egészséges demokrácia számára kulcsfontosságú ezek megléte. Az Európai Bizottságot rendkívüli mértékben aggasztja a civil társadalom helyzete számos tagállamban, Lengyelországot és beleértve, ezért elkötelezett, hogy megtegyen mindent azért, hogy védje ezeket a szervezeteket, illetve igyekszik megérteni, hogy hogyan működnek ezek a civil társadalmi szervezetek, illetve hogy milyen tevékenységet folytatnak, milyen fellépéseket vezetnek be a tagállamok, az alapjogok, demokrácia tekintetében. November 26-27-én egyébként ezzel kapcsolatban lesz egy rendezvényünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a civil társadalmak terét, mozgásterét megvédjük, semmilyen, nem lehet megengedni azt, hogy a jogszabályok csökkentsék a civil társadalmi szervezetek tevékenységi lehetőségét, illetve nem megfelelő ellenőrzést vezessenek be munkájukkal kapcsolatban. A bizottság szorosan figyelemmel kíséri a civil társadalmi szervezetek helyzetét az Európai Uniós tagállamban, és a szerződések őrzőjeként elemzi a nemzeti szinten hozott jogszabályokat is az Európai Uniós követelmények fényében. A bizottság természetesen lép akkor, am, amikor olyan döntések születnek, amelyek befolyásolják a tagállami kötelezettségeket. Magyarországgal kapcsolatban is így tett egyébként, amikor a külföldi finanszírozású civil társadalmi szervezeteket büntető jogszabályt fogadtak el tavaly. A bizottság azonban csak a szerződés által ráruházott hatáskörökön belül léphet, és a bizottság szeretne emlékeztetni arra, hogy nincsen általános hatásköre az alapjogok tekintetében, illetve azok tagállami megszegése esetében, kivéve ha az Európai Uniós jogszabályokat sértik. És ez pedig a társulási szabadság, szólásszabadság, gyülekezési szabadság, a magánélet tiszteletben tartása elveire is vonatkozhat, hogyha ezeket érintik, petíciósok által benyújtott petíciók, akkor léphet az Európai Bizottság. E konkrét helyzetre utalva, amelyet a petíciós leírt. A bizottság jól tudja, hogy a civil társadalmi szervezetek Lengyelországban milyen nehézségekkel küzdenek, azonban szeretnék hangsúlyozni, hogy ami az állami pénzek kifizetését illeti, civil társadalmi szervezetek részére történő kifizetését illeti. Ez olyan téma, amely a szabály szerint és az elviekben is nemzeti hatáskörbe tartozik. Ami pedig a Nemzeti Szabadság Intézmény létrehozását illeti. Ezzel kapcsolatban a bizottság szeretné tájékoztatni a petíciós, hogy felvette a kapcsolatot 2018. februárjában a lengyel hatóságokkal, annak érdekében, hogy tudakozódjon ez egy új intézmény hatásköreiről és tevékenységi, tevékenységi köreiről, illetve a strukturális alapokból milyen támogatásokban részesül. A lengyel kormány pedig kifejezte, hogy az ilyen alapok kifizetésében az intézmény egyáltalán nem vesz részt, azonban a jogszabályok hogyha a jogszabály azt biztosítja ezen intézmény számára, hogy részt vegyen az Európai Uniós alapok kiosztásában, akkor természetesen a bizottság lépni fog. Biztosítani kell tehát az Európai Uniós kötelezettségeknek való megfelelést, illetve az EBSZ, e a Velencei Bizottság ezzel az ügyel kapcsolatos véleményét is természetesen figyelembe veszi az Európai Bizottság az említett jogszabály végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon remélem, hogy sikerült hasznos pontosításokat tennem és tájékoztatnom a petíciót, és természetesen szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, a asszony. Most a kollégák, tessék parancsolni. Dziękuję panie przewodniczący, koleżanki. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Farenza kollega nevében szólok, de majd a végén a saját gondolataimat is el fogom mondani. A civil szervezetek, a nem kormányzati szervek nagyon fontosak a demokrácia szempontjából. A kormányok világszerte olyan jogszabályokat hoztak, amelyekkel védik a civil szervezeteket. Az európai kormányok szerződéseket írtak alá, együttműködnek az Európa Tanácssal, az ENSZ-el, és különböző egyezményekben az szerepel, hogy lehet alapítani eh, civil szervezetet, hogy szabadon lehet eh, tiltakozni. A, miután a az állami médiát eh, kormány hű média vagy a kormány szócsövévé tették. Lengyelországban a civil társadalom szinte támadás célpontjává vált. A kormány létrehozott egy olyan intézményt, amely eh, működésének az a célja, hogy eh, felossza a eh, forrásokat, az eszközöket. Egy, ez az új szervezet, amelynek a, az elnevezése Szabadság Központ dönti el azt, hogy melyik civil szervezet kaphat közpénzből támogatást. A, ez a szervezet felügyeli tehát a források elosztását a civil szervezetek felé. Ezzel tulajdonképpen teljes kontroll alá vonták a civil társadalmak finanszírozását vagy pénzügyi támogatását, és nagyon megnehezítik különösen azoknak a szervezeteknek a munkáját, amelyek nem nagyon engedelmeskednek a kormánynak az állami pénzeszközök, amelyeket ez az úgynevezett szabadságközpont oszt szét, ezeket vissza is lehet vonni, vagy teljesen meg lehet vonni olyan szervezetektől, amelyek nem tetszenek a kormánynak. Például olyan szervezetektől meg lehet vonni ezeket, akik emberi jogvédő szervezetek, vagy nők jogait védik, vagy polgári jogok védelmén dolgoznak, vagy az oktatás területén dolgoznak. És ilyen módon a civil társadalom Lengyelországban nagyon jelentős hátrányokat szenved el. Az egész rendszer nagyon átpolitizálódott, és különböző lehetőségeket kihasználva különbséget lehet tenni különböző szervezetet között, vallás vagy világnézet alapján is. Sok civil szervezet működik, vagy működött Lengyelországban. Egy erős, plurális civil társadalom erősíti az egész társadalmat, és a meglétük előfeltétele a demokráciának, a politika alakításának, fejlődésének. Nagyon sok esetben a civil társadalom szabadságának lehetőségeinek megnyírválása, vagy a civil társadalom ellenőrzés alá vonása elítélendő. Künk az a véleményünk, hogy a lengyel kormány tevékenységét felügyelni, monitorozni kellene, és meg kellene védeni azokat, akik eh, az emberi jogokat akarják eh, megvédeni, sikra szállnak az emberi jogok eh, tiszteletben tartásáért, és kifogást emelek minden olyan fellépés ellen, ami kizár embereket a politikai diskurzusból vagy a közéletből. Éppen ezért én szeretném, ha nyitva maradna ez a petíció. És most hagyd mondjak egy példát európai pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban. Itt természetvédelmi célokra adott támogatásokról volt szó, nagyon sok pénzről, kb. másfél millió euróról. Bizonyos újságok a kormány szócsöveként működő kormánypárti sajt adó azonban úgy tulajdonképpen kedvezményezettjévé vált ezeknek a pénzügyi támogatásoknak. Voltak újságírók, akik ezt feltárták, és csak úgy lehetett megakadályozni, hogy ez végül is megtörténjen. De ez csak egy példa arra, ami ilyen közpénzekkel vagy EU-s támogatásokkal történik. A lengyel kormány sokáig tárgyalt az úgynevezett Norvég alap pénzeinek a felhasználásáról, mert a lengyel kormány akarta, akart döntést hozni, de Norvégia ezt nem engedte meg. Kollégák, ki óhajt még hozzászólni? No? Yes? Thanks for... Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha egy nem lengyel hang is csatlakozná ehhez a vitához, és támogassam Julia Fidéret abban, amit elmondott itt a szakbizottságban. Azt gondolom, hogy alapvető fontosságú az Európai Unió alapvető jogai szempontjából, a demokrácia szempontjából, hogy biztosítsuk, hogy országainkban pluralista és független civil szervezetek működhessenek valamennyi színt, politikai irányvonalat, nézetet képviseljenek. Nem szabad korlátozni a civil társadalom terét, nem csupán Lengyelországban aggasztó ez a jelenség, hanem Lengyelország az egyik legegyértelműbb példája annak a mozgalomnak, amit több országban tapasztalhatunk. Azt gondolom, hogy az Európai Unió egésze, és ezt úgy mondom, mint olyan parlamenti képviselő, aki valószínűleg a következő európai parlamenti választások előtt kilép ebből a klubból. Azt gondolom, hogy az európai projekt jövője azon, attól függ, hogy Európa megbirkózik-e azzal, ami történik mondjuk Lengyelországban vagy Magyarországon, ahogyan arról már az legutóbbi plenáris ülésen is beszéltünk, hogyha nincsen megfelelő hatáskörünk arra, hogy biztosítsuk a civil társadalmi szervezeteknek nyújtandó támogatást, és nem tudjuk azok virágzását biztosítani valamennyi Európai Uniós tagállamban, akkor az alapvető jogokat nem tudjuk megfelelően képviselni. És az alapjogokról szóló rendezvény, amit következő hónapban fog tartani az Európai Bizottság, ezen is el kell beszélgetnünk erről, ugyanis nagyon frusztráló, hogy Lengyelországról már folytattunk plenáris vitát Strasbourgban. Számos jelentés született, a, erről a helyzetről, és úgy tűnik, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök hiánya miatt nem tudjuk biztosítani, hogy az Európai Unió alapvető jogait, értékeit érvényesítsük. Ezért azt gondolom, hogy sokkal határozottabban el kell gondolkoznunk arról, hogy az eszköztárunk hogyan is néz ki. Ugyanis az én szempontomból azt mondhatom, hogy az európai projekt ereje azon múlik, hogy a demokráciák, önmagukban biztos demokráciák együttesen értsék meg azokat az értékeket, azt a szerepet, amelyet a civil társadalmi szervezetek töltenek be. A következő napirendi pontunk például a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme. Nos, ebben a, ezen a területen a civil társadalmi szervezetek szerepe mindenképpen hangsúlyozandó. hogyha a civil társadalmi szervezeteket ugyanis nem támogatjuk egy demokráciában, akkor a leginkább kiszolgáltatottaktól vonjuk meg a támogatást. Azt gondolom, hogy eh, itt ülünk viszonylag kevesen ebben a teremben, és annyira eh, szomorú lenne az, hogyha csak lengyel politikusok reagálnának erre a petícióra, ugyanis a Lengyelország iránti aggályok, a lengyel civil szervezetek iránti aggályokat nagyon sokan osztjuk itt a parlamentben, és azt gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartani, tegyünk meg mindent az Európai Bizottsággal együtt azért, hogy ezt az eszköztárunkat megerősítsük. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy egy percre kilépjek az ülésvezető szerepéből, mivel az Európai Néppártban én is felelőse vagyok ennek a témának. Szeretném az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében elmondani, hogy eh, nagyon sajnáljuk, hogy Lengyelország vonatkozásában ilyen témáról kell tárgyalnunk, Egyértelműen úgy gondoljuk, hogy a demokrácia kiteljesítése az, ha az NGO-k szabadon tevékenykedhetnek egy társadalomban, a tevékenységüket nem lehet mással pótolni. Tehát egyértelműen a petíció benyújtóinak oldalán vagyunk, támogatjuk azt, hogy ez a petíció nyitva maradjon, és támogatjuk az Európai Bizottság lépéseit is ezzel kapcsolatban Lengyelország vonatkozásában a lengyelországi átvilágítás kérdésében. És most Lagodzinszka asszonynak adom meg a szót. Tessék parancsol, óhajt -e reagálni az itt elhangzottakra? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ennek a támogatást. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a már régóta súlyosbodó probléma európai fórumokra jusson, megoldásokat kell találnunk, ahogy az előttem szól is kifejtette, ez egy alapérték. Lengyelországban kifogytunk az eszközökből. Európa is úgy tűnik, hogy kifogyott az eszközökből. Hova menjünk ezek után? Az előző kormány még hit Európában, a jelenlegi teljesen euroszkeptikus, és a társadalom többségével ellentétben el akar minket szakítani Európától. Köszönjük, hogy támogat minket a petíciónkban, és az NGO-k, a civil szervezetek nélkül az egész Európai Unió a saját szabadságától fosztja meg önmagát. Tehát úgy döntünk, hogy a petíció nyitva marad. A bizottság tevékenységét Lengyelország vonatkozásában az átvilágítás ügyében, hiszen elindult egy folyamat, támogatjuk, és ha lesz értékelhető eredmény, akkor visszatérünk ennek a petíciónak a megtárgyalásához, és folytatjuk a tárgyalást majd a petícióval kapcsolatban. Addig a petíció nyitva marad. Rendben van így? Köszönöm szépen. Hölgyeim és aki itt volt, itt volt ebben a teremben reggeltől, az látta, hogy ez milyen turbulens tárgyalás is volt ma néha. És én nem gondoltam volna, hogy azt jelenthetem be önöknek, hogy 16 óra 30 perckor kezdhetjük az új programpontunkat, tehát a hátrányos helyzetű polgárok jogaival kapcsolatos meghallgatást. Én megkérném Priestley professzor urat. Here? Foglalja el helyet itt mellettem. I would like to invite you. Jöjjön ide. A pódiumra, ha kérhetem. But, hey,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 Kedves kollégák, tisztelt európai parlamenti képviselők, kedves meghívatjaink, résztvevők, szeretettel üdvözlöm Önöket ezen a közmeghallgatáson, ami a fogyatékkal élők problémáiról fog szólni a Petíciós Bizottság szervezésében. Ez egy éves rendszerességgel megvalósuló esemény. Negyedszer, negyedik alkalommal hívunk szakértőket és rendezünk eszmecserét a fogyatékkal élők jogai témában. Engedjék meg, hogy először néhány gyakorlati tájékoztatót adjak. Kimegyünk az internetre, és a felszólalásokat felvesszük nemzetközi jelnyelvi tolmácsok működnek, amint már most is láthatják, és aki ö, ö, velotypingot végez, az is itt ül a teremben. Üdvözlöm tehát a kollégákat, Zolda Cabezon asszonyt, aki az első panel levezető elnöke lesz és Rosa Eszterász Faragut asszonyt, aki a második panelt fogja vezetni. Továbbá üdvözlöm Mark Priestley professzor urat, aki az ANED szakértője Leeds-ben működik, üdvözlöm tehát, és akkor önnek adom meg a szót 15 percben parancsoljon. Thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a szakbizottságnak is a meghívást, hogy tájékoztatást adhassak itt. És hát köszönöm a bizottságnak, hogy minden évben erről a fontos kérdésről megszervezik eh, ezt a meghallgatást. Nagyon fontos, eh, hogy a nyilvánosság előtt is eh, beszámoljunk arról, hogy hol is tartunk. Tőlem azt várják, hogy bemutassam azt a tanulmánynak a frissítését, amit négy évvel ezelőtt készítettünk el. Hogyan tudjuk a parlament munkájában és másutt is a figyelem középpontjában minden szakpolitikai területbe figyelembe venni a fogyatékkal élők érdekeit. Mindez pedig az ENSZ egyezmény, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény jegyében tesszük. 2015-ben készült el ez a tanulmány, amelynek a célja az volt, hogy elemezzük azokat a petíciókat, amelyek fogyatékossággal összefüggő kérdésekkel foglalkoznak. Ez egy nagyon nagy terület, az élet sok területére kiterjed, foglalkoztatás, oktatás, szegénység, közlekedés, az épített környezet, diszkrimináció, stb. Nagyon nagy terület ez. Itt azonban azokra a kérdésekre koncentrálunk, amelyek az emberi jogokkal függnek össze tehát nem az egyéni egészség vagy kezelés áll a középpontban, hanem az emberi jogok és ennek a minősége. Amikor a fogyatékossággal kapcsolatos petíciókról szólunk, tehát akkor ezt, ezt helyezzük a figyelem középpontjába. Hogyan tudjuk még inkább a fősodorba beemelni nem csak ezeket a petíciókat, hanem az egész világon a különböző parlamentekhez, intézményekhez eljutatott ilyen tárgyú petíciókat. És azt hiszem, hogy sikerült előre elérnünk, és a petíciós szakbizottság is nagyon aktív volt és hozzájárult ehhez. Nézzük meg először az ENSZ a fogyatékossággal idők jogairól szóló egyezményét a bizottság munkájának a tükrében. Ugye ez a szakbizottság sok petíciót fogad be fogyatékosság témakörében, és egyfajta jogi felelősséget visel. Az Európai Unió részes fele az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezményének, és ilyen módon minden tagállam is részes fele ennek a nemzetközi egyezménynek. Az egyezmény eh, felelősséget eh, ró a részes felekre, hogy eh, segítsék előtámogassák erősítsék a, az egyezmény hatája alá tartozó személyek jogait, és a petíciós folyamatban is ezeknek a jogoknak a védelméről van szó, ezeknek a jogoknak az erősítéséről. Tehát megnézzünk majd bizonyos példákat, és röviden elgondolkozunk azon, hogy milyen ajánlásokat lehetne kidolgozni. Itt látják ezt a diagramot. Erről kitűnik, hogy nagyon komplex környezetben dolgozunk, ugye globális kereteket, így szoktuk ezt emlegetni, nemzetközi jog talaján. Van EU-s stratégia, vannak nemzeti stratégiák, és azután az emberek mindennapi élete, ez zajlik ugye a helyi szinten, és ez tükröződik rendszerint a petícióban, az itt jelentkező problémák. Az európai választópolgárok mint egy, egy negyede jelezte azt, hogy valamilyen állandó vagy részleges fogyatékossággal él együtt, ez egy nagyon jelentős szám. A tanulmányunk során kiderült, hogy a petíciók, petíciókra adott válaszok közül nagyon sok nem jogi természetű, tehát nem feltétlenül eh, kényszeríthető ki jogi eszközökkel. De a az ajánlások lényege az, hogy azért próbáljuk meg az európai intézményeket, a nemzeti hatóságokat, úgynevezett puha eszközökkel, de ha lehet, akkor kemény eszközökkel is eh, rábírni a megfelelő viselkedésre. A fogyatékkal élők helyzete nagyon élő kérdés a PETI szakbizottság számára. Arányaiban az összes petíció tekintve nem magas ez az arány, bár ez folyamatosan változik. Kis számú petícióról van tehát szó, de nagyon jelentős jogi szempontból ezek a petíciók, mert olyan jogokhoz kapcsolódnak, amelyek nemzetközi kötelezettségek alá tartoznak, amelyeket az intézmények, az EU-s intézmények eh, felvállaltak. Általában az akadálymentesítés és a szociális védelem, valamint a foglalkoztatási jogok állnak a petíciók középpontjában, illetve a függetlenül vagy közösségekben történő autonóm életvezetés lehetőségének a biztosítása. Tehát ezeken a területeken adtak be az elmúlt öt évben a legtöbb petíciót és az, hogy például nem vehetnek részt a folyatékkal élők a közlekedésben, nem, tudnak, nem jutnak be középületekbe, nem tudják a középületeket használni, ezek nagyon valós problémák. És vannak olyan területek is, amelyekre európai jogszabály is vonatkozik, vannak rendeletek, irányelvek, az egész közlekedésre vonatkozó jogszabálycsomag. A PETI szakbizottság az ajánlásaiban nyomatékosan felhívja arra az EU-t, hogy fogadjan el egy európai akadálymentesítési e, jogszabályt. Most már a trialógus tárgyalások utolsó szakaszába jutottunk, tehát közeledik a folyamat vége. És tudjuk, hogy a tanács már elfogadta a saját álláspontját erről. Kicsit e, a parlament is elfogadta a saját álláspontját, annak alapján is, hogy eh, ez a jogszabály majd milyen eh, pozitív hatással lehet az esetleges jövőbeni petíciókra is, hogy aztán ez tényleg így lesz, eh, majd ezt érdemes lesz később megvizsgálni. Tehát a végső szakaszba jutottunk, és majd hát később tudunk még több mindenről beszámolni. A foglalkoztatás nyilván egy olyan terület, ahol a fogyatékosság miatt eh, sokan eh, élnek meg eh, diszkriminációt, hátrányos megkülönböztetést. A szociális pillér, a szociális jogok pillére majd még több muníciót ad nekünk, hiszen hogyha az autonóm munkavizés lehetővé tevő környezet kialakítására is törekedni kell. A foglalkoztatás politika területén fontos a koordináció. Itt az Európai Bizottság is sokat próbál tenni, hogy a foglalkoztatás politika területén a fogyaték élők érdekei mindig a figyelem középpontjában maradjanak. De amikor a szociálpolitikai koordináció zajlik a szemeszter és strukturális alapok kapcsán, akkor azért még mindig E, sok, a, e, sok problémába ütköznek a fogyatékossággal élők. A társadalom biztosítás, vagy a szociális védelem, a különböző járadékok e, kifizetése, a nyugdíjak, egyebek is nagyon fontos területet jelentenek. Nagyon sok országban került sor megszorító intézkedésekre a válság után, és hogyha a fogyatékkal élők járulékait, vagy juttatásait, ellátásait nyesik vissza, az egyértelmű jogsértés, hiszen alap alappon kell mindenkinek biztosítani az életvitelhez fűződő ellátásokat. Bár itt megosztott hatáskör, megosztott kompetenciával jár el az EU, illetve a tagállamok a szociális védelem területén, de ez mindenképpen olyan kérdés, ami fontos szerepet játszott. Az egyezmény 19. cikkére sok petíció hivatkozik, például Finnországban a fogyatékkal élők számára biztosított szociális lakások kérdése, Eh, annak a biztosítása, hogy eh, a folyamatosságot lehessen biztosítani az emberek életében, a közbeszerzési eh, jogszabályok vetőtek fel Finnországba problémaként. Az Európai Bizottság kommunikált folyamatosan a finn kormányal, és megpróbált részt vállalni a problémák megoldásában, ami pozitív dolog. De megint csak, hogy az autonóm életvitel a nem intézményekben, éléshez fűződő lehetőségek kidolgozása, ez elsősorban a tagállamok felelőssége. Frank is kollégám itt a 19. cikk tárgykörével is sokat foglalkozott. És végül a politikai közéletben való részvétel. Nem sok petíciónak ez a tárgya, de hát 2019-ben azért ez egy nagyon fontos kérdés, kollégám is több esetben tapasztalta azt, hogy megsérültek az elmúlt, az utolsó választások során is a e, politikai életben választásokon a részvételek kapcsolatos e, jogok, és 2019-ben nagyon fontos lenne, hogy elkerüljük az ilyen jogsértéseket. Beszéltem jogász kollégákkal, akik e, már készülnek arra, hogy hogyan fognak majd kereseteket benyújtani, pereket indítani jövő májusban, olyan ügyfeleik nevében, akiknek a választások során megsértették a jogaikat, problémákat, úgyhogy talán jó lenne egy proaktív megközelítéssel elébe menni a problémáknak. A vidékfejlesztés kapcsán az év elején Macron elnök is bejelentett, hogy olyan biztosítják majd a fogyatékkal élőknek is, hogy részt vehessenek a választásokon. A végén a utolsó részében gondolkozunk el arról, hogy hogyan lehet a parlament egész munkájában, minden területen figyelembe venni a fogyatékkal élők szempontjait. Ahogy a briefing note-ban is ezt feljegyeztem, ugye a Petíciós Szakbizottság nagyon aktív volt ezen a területen, sok tagunk más szakbizottságokban is dolgozik, ahol szintén foglalkoznak fogyatékkal élők ügyeivel, mint például a foglalkoztatási szakbizottságban. Még nem értük el a disability mainstreaming kapcsán ugyanazt a státusz, mint amit a gender mainstreaming kapcsán már sikerült elérni, de azért történt történik előrelépés, egyre gyakrabban esik szó a fogyatékkal élőkről. Az elmúlt évben, ha megnézzük a szakbizottság munkán járt. Azt hiszem csak az Agrárbizottság az, ahol nem volt szó a, soha a fogyatékkal élőkről, még a Halászati Szakbizottságban is foglalkoztak egyes témák kapcsán ezzel. Tehát mindenképpen a mainstreaming rendkívül fontos, hogy minden szakpolitika területén ezek a szempontok szerepet játszanak. 2015-ben amikor megszülettek az ENSZ ajánlások, ez ösztönözte az egész parlamentet, a különböző szakbizottságokat arra, hogy fogadjanak el álláspontokat. Most egy újabb ilyen serkentőre, ösztönzőre van szükség, és azt hiszem, hogy erre több lehetőség is mutatkozik. Ezek közül a nyilvánvalók a következők, ugye először is az akadálymentesítési mentesítési jogszabály elfogadása Európában, Ahogyan a következő szakasz felé lépünk, az ENSZ egyezmény jegyzőkönyveinek az elfogadásával ezek újabb jogokat fognak biztosítani a nemzeti szinten még megoldatlan problémák megoldására. Lesz tehát egyfajta folytonosság ezen szakbizottság munkája kapcsán, hogy közvetlenül is lehet fordulni majd még inkább a bizottsághoz a fogyatékkal élők jogait egy koherensebb módon kell majd kezelni. És az EU következő előrehaladásra szóló jelentés, amit az ENSZ felé készít 2020-ban, azt kell, hogy tartalmazza, hogy ugye meg kell újítanunk, majd megújul a parlament a választások után új stratégia készül, és meg kell újítani az összes intézményben a ezen kezdeményezésekre való felkészülést. Köszönöm szépen! Okay, thank you. Thank you so much. We have... Köszönöm szépen. Tíz percünk van a vitára. Kérdés, hogy van-e valamilyen kérdésük, észrevételük? Mondja az elnök asszony. Tessék. Köszönöm szépen, Mark, ezt a bevezetőt. A petíciós bizottság munkájáról. És arról, hogy milyen ajánlásokat, fellépéseket javasoltok. E héten az Egyesült Királyságban az újságok címlapjára került az Emberi Jogi ENSZ Emberi Jogi Bizottságának a jelentése a fogyatékkal élők helyzetéről az Egyesült Királyságban, és melbevágó adatokat láttunk. A fogyatékkal élők egy ötöde 20%-a rendszeresen azt tapasztalja, hogy megsértik jogait, korlátozzák jogait, és konkrét megszorító intézkedése konkrét hatásait mutatja ki a jelentés. Teljesen átalakult és romlott a jutatások, szolgáltatások rendszere családokat és háztartásokat sújtanak az új intézkedések, amelyek eddig még valahogy elboldogultak, most már ellehetetlenülnek, akiknek fogyatékkal élő családtagjuk van. És az intézményi struktúra megerősödése sem valósult meg, vagy ha azt akarjuk, hogy megerősödjön, akkor az európai választások előtt ezt nagyon komolyan tematizálni kellene. Az a benyomásom, hogy a makroökonómiai kérdések teljes prioritást élveznek Európa szerte, ugyanakkor pont ezek taszítják a fogyatékkal élőket a szegénységi küszöb alá, és a, a jóléti szociális politikák visszafogása közvetlenül sújtja a fogyatokkal élőket. Pedig van egy európai hozzáférési törvény, elvileg vannak jogorvoslati csatornák, de a gyakorlat, a gazdasági politika, a pénzügyi politika ezek ellenében hat, és erőteljesebb ezek hatásánál. Ezt mindenképpen el szerettem volna mondani itt a vita elején. Van-e már kinek megjegyzése ehhez? Csak támogatni tudom, amit mondott a kolléganő, csak az utóbbi napokat, ha nézzük, a tíz éves trendek most kicsúcsosodnak az új adatokban. A foglalkoztatás, képzés, szegénységi mutatók súlyosan romlottak, és a fenntartható fejlődési célok ról beszélünk, de a fogyatékkal élőkről nem beszélünk, akik időközben még hátrébb sorlódtak a prioritások között, és mélyül a szakadék. Az ellátások minősége, mennyisége, volumene tekintetében egyre több a kirekesztődő ember. Minden gazdasági válság önmagában kockázat, de új típusú kockázatok is megjelentek a társadalmi szakadékok mélyülésének kockázata. Kuneva asszony kíván mondani valamit? Köszönöm szépen! Kérdésem lenne a professzor úrhoz. Ön látja, hogy a rendszer hogyan változik. A legtöbb európai országban vannak törvények, amelyek védik a fogyatékkal élőket. De a gyakorlat romlik ugyebár. De itt Brüsszelben is ez konstatálható. Konkrét példát mondanék. Brüsszelben gyakorlatilag egyáltalán nincs ö, ö, garantálva a hozzáférés, az akadálymentesítés, pedig özenlik ebbe a városba a pénz, és mégsem ö, törődik ezzel senki, még itt az Európai Parlament is a korlátozottan van hozzáférésünk bármihez. Ezzel kapcsolatban lenne konkrét javaslata? Oké. Okay. Köszönjük. Tudná esetleg válaszolni Kuneva hogy felvetésére? Itt valaki a körben? David Wilkins-t kérjük válaszadásra. Okay. Um, I would just have to back what the pre csak megerősíteni tudom, amit az előttem szólók mondtak. A legnagyobb probléma jelen pillanatban az Egyesült Királyságban és más országokban is az, hogy amikor a gazdasági helyzet javul, a fogyatékossággal élők, élők leszakadnak. Nagyon szívesen dolgozom itt jelenleg, ugyanakkor viszont nagyon csalódott vagyok, hogy Brüsszelhez nagyon kevésé, nagyon kevésé akadálymentesített Brüsszel, és időnként úgy érzem, hogy az Európai Parlamentben dolgozók nagyon nehezen tudnak megbirkózni azzal, hogy egy fogyatékossággal élő személlyel kell együtt dolgozniuk. Nagyon furcsa és nehéz ez számomra, ugyanis azt mondják, hogy az Európai Parlament igyekszik nagyon befogadó lenni, de hogyha valóban meg akarják változtatni és javítani a fogyatékossággal élők életét, akkor ne felejtsük el, vagy próbáljunk meg legalább azon változtatni, hogy a munkaszervezést megoldjuk itt az Európai Parlamentben. Nekem két megjegyzésem lenne, és ahogyan az Európai Bizottság és később fog hozzászólni, én magam is szeretnék most a felvetésen élni, hogy válaszolhassanak. Meghallgatva az előző hozzászólást, valóban a petíciós bizottság szerepe rendkívüli fontosságú a fogyatékossági kérdésekben, ezt meg kell erősíteni. De ön arra utalt, hogy a legfontosabb oka annak, ami miatt a petíciósok hozzánk fordulnak, ez a foglalkoztatás, akadálymentesítés és a szociális ellátás. És egy első következtetés levonva, el kell mondanom, hogy a, az akadálymentesítés esetében nagyon fontos élen járnunk legalább nekünk, és szeretnék kiemelni, hogy lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy más petíciók is érkezhessenek, ne csupán ezeken az említett területeken. Például azok, akik nem csupán képesítési nehézségekkel rendelkeznek, hanem olyan fogyatékossággal élnek, amelyeknek, amelyek miatt nehézséget jelent számukra, hogy eljöjjenek ide hozzánk. Nekik is lehetőséget kell erre biztosítani. Hogyha valaki például a jog cselekvőképtelenség eh, miatt nem tud hozzánk fordulni, ez diszkriminációnak is minősül. Hát jelen pillanatban például nagyon komoly problémákkal küzdenek emiatt, és egy vitát folytatunk azzal kapcsolatban is, hogy a gyerekek például általánosságban hogyan fordulhatnak a petíciós bizottsághoz, hogy meghallgassuk őket, ugyanis ha úgy veszük, gondnokság alatt élik az egész életüket, és nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek jogait is képviseljük. Azt gondolom, hogy a petíciós bizottság annak ellenére, hogy nagyon fontos munkát végez a fogyatékossággal élő személyek tekintetében, még sokat kell javítani ezen. Például a látási nehézségekkel küzdő gyengénlátó vagy vak személyek számára jobban hozzáférhetővé kell tenni az Európai Parlament honlapját. Nagyon sokat tettünk már ezért. És most pedig egy kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban, mégpedig elhangzott, hogy van egy európai keret, egy nemzeti keret, különböző keretek működnek, és így módon pedig különböző jog, illetve különböző módon tudják gyakorolni a jogok, jogaikat a fogyatékossággal élő személyek, és hogyan lehet ezeket egyeztetni. Egy példát is említenék, jelen pillanatban például ott van a fogyatékossággal élők kártyája, ami lehetővé tenné a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy az egész Európai Unióban utazhassanak. Azonban nem tudom, hogy valóban ez a helyzet, és hogy a valódi célt el tudja elérni, tehát hogy ne legyen diszkrimináció, és megkönnyítsük a fogyatékossággal élő személyek mozgását. De hogyha nincsenek minimális harmonizációs kritériumok arra vonatkozóan, hogy mit tekintünk fogyatékosságnak, nem csak gazdasági szempontra gondolok, ott van az Európai Tanács, megkapjuk az Európai Tanács álláspontját, illetve indokolást arra, hogy miért ne lépjünk ezzel kapcsolatban. De például a gazdasági következményeken túl azt gondolom, hogy egy előzetes közös gondolkodásra is kellene indulnunk együtt, hogy az összes európai polgár a fogyatékosság tekintetében ugyanazt értse ez alatt. Spanyolországban például van egy olyan jogszabály, amely alapján a fogyatékosságot meg lehet határozni bizonyos kritériumok alapján, Előfordulhat, hogy ugyanaz a fogyatékossággal élő személy egy másik országba elutazik, a fogyatékosságát nem ismerik el, viszont ott van ez a kártyája, és az ottani lakossággal szemben különböző előnyöket élvezhet, tehát így módon szeretném megmutatni, hogy mennyire fontos az, hogy haladjunk ezen a területen, ugyanis nagyon sok akadály, nagyon sok ellenállás van, de azt gondolom, hogy a egyezmény végrehajtásával kapcsolatban, hogyha nem lépünk előre, és nem ugyanazt értjük, nem ugyanazt várjuk el az összes országban, akkor nem tudunk előrelépni. Azt gondolom, hogy ez az első lépés ahhoz, hogy a diszkriminációt megakadályozzuk, a kritériumokat hangoljuk össze, amelyek alapján fogyatékossággal élő személynek minősül valaki az Európai Uniós tagállamokban. Sőt, az Európai Unió szinten sincsen egyetlen meghatározás, egységes fogalom meghatározás, az ENSZ meghatározását használjuk, de az egyes tagállamok között vita van azzal kapcsolatban, hogy ezt a fogalom meghatározást használjuk-e vagy sem. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a fogyatékossággal élők jogainak érvényesítéséhez először is egy bátor vitát kell lefolytatnunk azzal kapcsolatban, hogy a kritériumokat meghatározok, amelyek alapján a fogyatékosságot meghatározok az egyes tagállamokban. És a kérdés az, amelyre remélem válaszol a bizottság, megtörténik ez a harmonizáció, de közös kritériumokra van szükség legalábbis. Lehet, hogy a harmonizáció túlzás, de legalább közös kritériumokat ö, állapítsunk meg, milyen akadályai lehetnek ennek. No sé si hay otra. Nem tudom, hogy van-e másik kérdés. Hogyha nincs, akkor adjuk meg az Európai Bizottságnak a szót. Hát, Okay, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Izgalmasak voltak a bevezető kérdések, felvetések, és maga az eszmecsere is nagyon jó. Az a tény, hogy egyáltalán beszélünk róla, remélem, hogy segíti majd a ide vonatkozó elvek és szabályok végrehajtását. Több téma felmerült, Az a benyomásom, hogy a jelenlegi munka, amit a, a fogyatékossági stratégia kapcsán végzünk, még csak az elején tart, a stratégia egyelőre értékelésre szorul. Néznünk kell, hogy mi az, ami működik, mi az, ami még hiányzik, mi az, ami beválni látszik, és mi az, ami megerősítendő. Ami a fogyatékossági kártya bevezetését illeti, vizsgáljuk ennek a lehetőségeit. Egyes tagállamokban már van valami hasonló, és gyűjtjük a tapasztalatokat arról, hogy hogy működik. EU szerte tervezzük elterjesztését, ami a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések vizsgálatát illeti, ez tagállam is kompetencia. De azért az Európai Bizottságnak is van feladata. Az a feladatunk, hogy támogassuk a tagállamokat abban, hogy a vizsgálat során a konvencióval összhangban járjanak el. Az irányelvekkel, iránymutatásokkal összhangban. Sok országban az a probléma, hogy eddig ezt egy orvosi kategóriaként kezelték, és Szeretnénk, hogyha a fogalom nem orvosi, hanem társadalmi, emberi jogi megfontolásokon alapuló fogalommá várna mindenhol, miközben persze a szubszidiaritás elve érvényesül. De közös érdeke valamennyi országnak, hogy emberi jogi legyen a megközelítés minden tagállamban. Ami a hozzáférési törvényt illeti, a háromoldalú egyeztetéseken eh, ezt formáltuk, az intézmények úgy tűnik, hogy elkötelezettek, hogy el, megállapodjanak még idén. Ami a politikai részvétel lehetőségét illeti, a bizottság megfogalmazott számos ajánlást a következő választásokra vonatkozóan, a parlamenti választásokra vonatkozóan is, Például először fogalmazódik meg, hogy a fogyatékkal élők tekintetében minden eljárást meg kell változtatni, elsődleges prioritásként kezelni a választások megszervezésekor egy csapat hozzáférését. A fogyatékkal élőket nem tudjuk hatékonyan támogatni, ha nem segíti munkánkat a statisztika. Az Eurostat elismerte, hogy sok tekintetben hiányosak az adatok, de próbálják ezt orvosolni. A válság óta, akkor derült ez ki elsősorban, tehát erőfeszítések történnek az adatok beszerzésére, feltöltésére, de itt például a szociális védelmi intézkedések hatékonyságának mérése hiányzott, az a fajta monitoring tevékenység, amely a fogyatékkal élők problémáit követi, mint egy mainstreaming jelleggel, tehát nem csak arról van szó, hogy személyenként meg kell vizsgálni a lehetőségeket, problémákat, hanem minden ágazat és alágazat szempontjából külön is. Maga a pillér is még épp, hogy csak felállt, de a végrehajtása pedig pláne regionális, tagállami, helyi feladat. Végül pedig a mainstreaming egyik előnye és folyamánya az, hogy amikor az ENSZ konvenció végrehajtásáról beszélünk, amely ugye már 2010 óta érvényes, a tanácsi határozat függeléke 40 szabályt tartalmazza, vagyis ez is mutatja, hogy mennyire el voltunk maradva az ENSZ konvenciótól. Az európai stratégia két évvel ezelőtt fogalmazódott meg, és 130 olyan jogi aktust gyűjtöttünk össze, amelyeknek konkrét hatása van a fogyatékkal élők életére, de ezt a hatást senki nem vizsgálta eddig meg, és most azon vagyunk, hogy ezeket egyenként nem csak megvizsgáljuk, hanem a joggyakorlatba a tanulságokat átültessük. Ezt tudtam az előző jelentéshez képest elmondani. Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük az első panel vitát. Az első előadónk Az első pódiumvita tárgya a szavazáshoz fűződő jog, Ioannis Dimitripoulos az első előadónk, az alapjogi ügynökségen eh, az egyenlőség és eh, állampolgári jogok részlegvezetője. Köszönöm, elnök asszony! Hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy ma itt lehetek. Megpróbálok rövid lenni, és a jövő évi európai választások kapcsán próbálom felvázolni a legfontosabb kihívásokat, amelyekkel szembesülnek a folyatékkal élők, a választás, szavazás leadása, a politikai pártokban való részvétel, az aktív választójog, a médiában való fel, szereplés lehetősége. Először is tehát definiálnunk kell azt, hogy mi a jogállása a fogyatékkal élőknek, illetve hogy az állami felekre milyen felelősség hárul az ENSZ egyezmény alapján. A 29. cikke az egyezménynek negatív kötelezettségekről is beszél, azaz, hogy nem szabad korlátokat, akadályokat állítani a szavazati jog elé, és tartalmaz pozitív kötelezettségeket is, mint például azt, hogy megfelelő elhelyezést kell biztosítani, eh, hogy ne eh, legyen semmi fizikai akadály, ami miatt a eh, választáshoz fűződő, vagy aktív vagy passzív választójog megsérülne meg röviden fogalmazni az egyezmény, és példákat hoz fel a bizottság által finanszírozott európai fogyatékossági szakértők hálózatát mm, is megemlíti. 2014 óta szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal elkészítettünk egy jelentést a politikai részvétel tárgyában. Ezt mm, meg fogjuk ismételni a következő európai választásokon is. Az egyik legfontosabb megállapítása ennek a munkának az volt, hogy a féltékkal élők érdeklődnek a politikai élet, a politika iránt hogy milyen mértékben fordítható ez le a megválasztott testületekben való részvételre, ez már egy teljesen más kérdés de mielőtt megnézzük az eredményeket, azért felhívnám a figyelmet arra, hogy az adatgyűjtés módszertana, hiszen a Quality of Life felmérés és a szociális helyzet felmérésből származnak az adatok. Nos, ezek nem tartalmazzák azokat a fogyatékkal élőket, akik nem képesek részt venni egy ilyen nagy felmérésben, tehát például intellektuális vagy pszichés fogyatékkal élők, vagy zárt intézményekben élők nem tudtak részt venni a felmérésben. Itt vannak a fő megállapításaink. Először is tehát a válaszadók, a fogyatékkal élők érdeklődnek a politika iránt, politikai pártok van való tagság nagy mértékben függ a politikai hagyományoktól, társadalmi kontextusból, és mint mondtam, a legnagyobb akadálya, hogy nincs elég megbízható adat hát Azért itt látnak látják a különbségeket, például Szlovákia és Írország között hatalmas a különbség a politikai érdeklődés tekintetében is. Itt pedig azt látjuk, hogy mekkora a tényleges részvétel. Itt is nagyok a különbségek. Időnként idősebb, ugye azt látjuk, hogy az idősebbek inkább vesznek részt a választásokon, mint a fogyatékkal élők. Ez is világosan mutatja, hogy ugye a fogyatékkal élők részt akarnak venni a választásokon, de vannak ennek komoly akadályai. Most melyek ezek az akadályok? Itt csak néhányat ezek közül ismertetnék. Először is a jogképességgel kapcsolatos akadályok, tehát jogi, administratív akadályok, különböző korlátozások a szavazati joggal kapcsolatban, a szellemi képességekben korlátozott, vagy e, mentális e, egészség tekintetében korlátozottakkal kapcsolatban. E, persze a szavazati jog nem csak azt jelenteti, hogy valakinek joga van szavazni, hanem hogy meg is választható, tehát mind az aktív, mind a passzív jogra vonatkozik. Az akadálymentesítésről már sokat beszéltünk. Például az édesanyámat, aki kerekes kocsiban közlekedik, a második emeletre akarták, hogy ott szavazzon. Hát ő kérte, hogy hagy szavazzanak földszinten, de aztán azt javasolták, hogy hát egy rendőr az ölében fölviszi, ami hát az emberi méltóságát eléggé sértő dolog lett volna. Tehát ez szinte közhely, hogy milyen sok akadályba ütköznek a fogyatékkal érők. Kevés a képzés, nem igazán tudatosul ez a probléma a tisztviselőkben, akik például a választó körzetekben dolgoznak, de még a politikai pártokban sem, vagy a média képviselői, a politikai pártok sincsenek tisztában azzal, hogy hogyan tudják a fogyatékkal élőkhöz eljutatni az üzeneteiket. A negyedik terület a civil részvétel. Itt emlékeztetnék egy vitára, amit az előbb folytattak le a civil társadalom fontosságáról, és hogy ez mennyire fontos a, a demokrácia működéséhez. A folyatékkal élők részvétele a döntéshozatali folyamatban nagyon fontos. És amikor részvételről beszélünk, akkor ideértjük azt is, hogy a az őket képviselő szervezetekben és magában a politikai folyamatban is szeretnének részt venni e, ezek az emberek. Az európai, a nemzeti és a helyi parlamentek munkájában való részvétel is fontos része a politikai életben való részvételnek. És végül érdemes megemlíteni még valamit, ami újra és újra felbukkan a kutatásaink során. Nincs szisztematikus adatgyűjtés, és a fogyatékkal élőket képviselő civil szervezetek itt nagyon fontos szerepet játszhatnak. A nemzeti emberi jogokkal foglalkozó intézmények elé tárhatnak bizonyítékokat arra, hogy a fogyatékkal élők egyszerűen képtelenek részt venni a politikai pártok munkájában, vagy nem jut el hozzájuk a pártok üzenete. Ha megnézzük itt a tagállamokat, illetve a jogszabályokat, hát elég képlékeny ez a terület, úgy tűnik, hogy a jogszabályok változnak, de összességében 21 tagállamnak vannak bizonyos korlátozás, alkalmaz korlátozásokat a választásokon való részvételre. Azt hiszem, hogy érdemes lenne tüzetesebben megvizsgálni ezt a helyzetet. Mit tehetünk, csak röviden? Az alapjogi ügynökség javaslatokat tett arra nézve, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet kulcsfontosságú területeken, a korábban említett akadályokkal összefüggésben. Tehát egyrészt jogszabályok módosítása, az akadálymentesítéssel kapcsolatos helyzet javítása, itt a bizottság és az EU új jogszabályokat készít elő, hát majd meglátjuk, hogy ezek mennyiben fogják javítani a helyzetet tudatformálás, érzékenyítés, és végül a e, civil e, részvétel a fogyatékadék részvétele civil szervezetekben. Több kérdést is feltesz a politikai pártok felé az alapvető ügynökség a jövő évi választásokkal kapcsolatban. A tájékoztatás, az anyagok hozzáférhetők minden országban a fogyatékkal élők számára, a e, különböző párt közlemények hozzáférhetők, megismerhetik a pártok programjait a fogyatékkal élők. A helyzet a különböző tagállamokban változik, ezért azt javasoljuk, hogy a politikai pártokkal folytatott munka során használják fel a pártok diagramjait, anyagjait is. Nekünk angol nyelven van az teljes anyag, az összegzések minden hivatalos nyelven, honlapunkon folyamatosan tájékozódhatnak arról, hogy mi a helyzet a különböző tagállamokban infografikák eh, hozzáférhetők minden EU eh, hivatalos nyelven, és eh, ezzel is a folyatékkal élőket szeretnénk minél jobban bevonni az európai választások előtt a politikai munkába. Köszönöm. Na? Köszönöm szépen. A második előadás arról szól, hogy hogyan lehet a, a döntéshozatba bevonni a fogyatékkal időket, és ezt hogyan lehet finanszírozni. Az alapjogi ügynökség megemlítette, hogy a fogyatékossággal élők nagyon sokszor nem tudnak a szavazati jogokkal élni, ugyanis nagyon gyakran nem rendelkeznek megfelelő jogképességgel. a tagállamok a tagállamok az egyezmény 12. cikke tekintetében elmondható, hogy csak kellően indokolt esetben lehet a fogyatékossággal élő személyeket megfosztani jogképességüktől. És arra törekszünk itt jelen pillanatban, hogy paradigmaváltás történjen, ugyanis a fogyatékossággal élő személyeknek alapból a teljes jogképességüket el kell ismerni, ez pedig egy nagyon fontos változást jelent. Azonban különböző jogrendek szerepelnek az Európai Unióban, egyes országok eléggé korlátozó jellegűek, illetve egyéb helyzet is előfordul, hogy ez a jogképességtől való megfosztás egyfajta gondnokságot alkalmaz annak érdekében, hogy a jogképességet biztosítsák a fogyatékossággal élők számára. Maga az egyezmény is megkérdejelezi azt, hogyha valakinek van jogi gondviselője, az nem helyettesíti a jogképességet. Tehát támogatni kell az egyént a döntései meghozatalában. A következő előadás példát mutat arra, hogy egy alapítvány egy adott spanyolországi régióban, Andalúziában hogyan tudja, hogyan próbál ilyen támogatást adni a fogyatékossággal élő személyek döntéshozatalához, abból az elvből kiindulva, ami az elsődleges elv, hogy lehetővé tegyük a fogyatékossággal élő személy önállóságát, és most ezt fogjuk meghallgatni, ezt az előadást. Gracia Fernández Moya asszony, ennek az említett alapítványnak az igazgatósági tagja. Almeriából érkezett hozzánk. Nagyon szépen köszönöm jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretném megköszönni a meghívást, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson. Annak érdekében, hogy tájékoztassam Önöket az Almeriai Alapítvány tevékenységéről. Hogyha megengedik, egy kis bevezetőt is tennék annak érdekében, hogy egy kicsit meghatározom társadalmi, demográfiai jellemzőit Almeria provinciának. Almeria lakossága, Almeria egyébként Andalúziában található, 706.692 lakosa van, van, tehát kicsi, nagyon jellemző ugyanis, nagyon komoly növekedést mutatott a lakosság, 103 településről beszélünk, nagyon elszórtan találhatók ez, és a lakosság nagy, nagyon nagy része bevándorló 159 országból érkezett. Tehát egyfajta kulturális olvasztó tégeiről beszélhetünk a provinciánk esetében. Nézzük akkor az alapítványaink tevékenységét. Andalúziában 604.942 személy rendelkezik, 33%-nál súlyosabb fogyatékossággal, Almeriában pedig ez 44.556 személyt érint. Az Andalúziában ezek az említett alapítványok olyan alapítványok, amelyek a helyi önkormányzatokkal, magánintézményekkel együtt olyan támogató tevékenységet nyújtanak, tehát vegyes jellegű alapítványokról beszélünk, és ez a modell azt jelenti, lehetővé teszi a közhatóságok számára, hogy egy jogi személyiséggel rendelkező fél álljon rendelkezésre mindig, és vállalja a gondnokságot olyan személyek esetében, akiknek a jogképességét módosították valamilyen módon. Az alapítvány e, tagjához tartozik például a, az a az intézmény, ahol e, idősek otthonaként működik az alapítvány, a fogyatékossággal élők alapítványa, és ahogyan említettem már, ez a jogi háttér, amelyet említettünk, nagyon sokféle, Hangsúlyoznám azonban, hogy azt a törvényt kell hangsúlyoznom, amit Andalúziában jóvá hagytak, ez pedig a um, 9 per 2016 a szociális szolgáltatások Andalúziában címet viseli, illetve a 4 per 2017 szeptember 25-i ami pedig a fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott ellátásról és jogokról szól, ez is Andalúzia vonatkozásában vannak tervek, iránymutatások, protokollok, Andalúziában bevált gyakorlatok, amelyek célja, hogy minőségi ellátásban részesítse a fogyatékossággal élő személyeket valamennyi szükséges aspektusban. Ebben a hónapban az Andalusz parlamentben jóvá hagyták a fogyatékossággal élő személyek harmadik tervét, illetve a fogyatékossággal élő nők második tervét. Ahogyan említettem, az Almeriai Alapítványunk, ahogyan elkezdtem mondani, 2007-ben jött létre, tehát alapítványi jellegű non-profit szervezetről beszélünk, amely tej, Almeria teljes területén tevékenykedik. Célja a teljes vagy részleges jogképességtől való megfosztottságban élő felnőtt személyeknek nyújt védelmet. Például Almeria esetében olyan tevékenységet folytat, amelyel tudja támogatni és javítani a fogyatékossággal élő személyek életminőségét. Igyekszünk alapítványként támogatást nyújtni, juttatni ezeknek a személyeknek és családjuknak, és igyekszünk integrált minőségi szolgáltatást nyújtani a személyeknek és családjuknak, és természetesen az átláthatóság, a befogadás elveit szem előtt tartva. Hogyha valaki ehhez az alapítványhoz fordul, illetve azok, akik ezzel a területtel foglalkoznak, a szociális területen két munkatársunk van, a társadalmi befogadás területén egy, jogi területen egy, és a gazdasági közigazgatási területen szintén egy munkatársunk. E három egymással szorosan összefüggő területeken tevékenykedünk, tehát ez a társadalmi vagy szociális, gazdasági terület illetve a jogi terület, tehát olyan csapattal rendelkezünk, ahol több szakértő dolgozik, integrált módon működnek együtt, és előzetesen megállapított intézkedések alapján dolgoznak együtt, és figyelembe veszik természetesen a gondnokság alá vont személyek jogait és érdekeit. Ahogy mondtam, már van egy előre meghatározott protokoll, amelyet Andalúziában valamennyi beavatkozásra alkalmaznak. Almeriában Almeriában az alapítvány különböző gondviselési tevékenységeket is folytat, és ide tartozik a szavazati jog, tehát hogyha valóban most ö, gondviselésről beszélünk, illetve gondnokságról beszélünk, ugye a szavazati joghoz fűződik ez, illetve a jogi területre felmérik azoknak a személyeknek a helyzetét, akik esetében a cselekvőképtelenséget akár át is lehet gondolni, illetve módosítani is lehet az ilyen jellegű minőséget. Nagyon gyakran előfordul ugyanis, több esetben is előfordult már, hogy erre sor került. Hány személyt részesítünk ellátásban, 111 esetben beszélhetünk gondviselésről, illetve cselekvőképtelen személyeknek is nyújtunk gondnokságot, és több mint 400 aktával foglalkozunk jelenleg. Körülbelül 49 új személyt tudunk fogadni évente, ez nagyon fontos, és a, ami a jogi elvárás, ezzel kapcsolatban az alapok meglehetősen homályosan meghatározottak, és nagyon sokszor a kérelmek 25%-a esetében a cselekvő képtelenség módosítását kell kérnünk. 40-60 év közötti személyekről beszélünk elsősorban, és ahogyan elmondtam, nagyon közöttük például 9 migráns személy is van. Milyen kihívásaink vannak, hát ez a munkaterület, amelyel foglalkozunk, megpróbálom ezeket most leírni, tehát hogy, hogy mivel foglalkoznak az alapítvány munkatársai. Szociális területen például minden esetet megvizsgálnak, konkrét tervet dolgoznak ki, a személyiség, illetve ellátási szükségleteket felmérik annak érdekében, hogy egy egyéni projektet dolgozzanak ki, és igyekszenek például olyan intézkedéseket meghozni, amelyel sikerül a lehető legnagyobb függetlenséget biztosítani. Például a dokumentáció befogadásával, a juttatások, illetve ellátások biztosításával, segélykérelmek feldolgozásával szükség esetén, akár szállás lehetőséget is keresnek számukra, illetve foglalkoztatást, jelentéseket készítenek, külső szolgáltatásokat vesznek igénybe, tehát bármilyen lehetőséget biztosítanak, jogi területen pedig Védelmet biztosítunk számára annak érdekében, hogy jogaikat érvényesítsük, a bírósági intéz, intézményekkel is igyekszünk együttműködni. Para la de herencia, interposición. Igyekszünk például különböző kérelmeket is képviselni és benyújtani annak érdekében, hogy a gondviselés terén is képviseljük ezeket a, ezeket a személyeket gazdasági szempontból is segítséget nyújtunk nekik, például örökösödési ügyekben figyelembe véve a saját helyzetüket. Annak érdekében, miután a tevékenységeinket áttekintettük, természetesen konkrét esetekről is beszámolhatok, de nagyon sok függőben lévő problémánk van, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogait védjük. Például a fogyatékossággal élő személyek egyezményével kapcsolatban a szavazati jog esetét szavazati jogot kell biztosítani. számukra. nagyon sokszor tudják pontosan ezek a személyek, hogy kire szeretnének szavazni, és a tolmács jelzi, hogy elviselhetetlenül gyorsan szól a beszélő, nagyon nehezen tudjuk ezt a szöveget követni. Nagyon fontos tehát, hogy egy olyan európai hálózatot hozzunk létre intézményekből, akik a fogyatékossággal élő személyekkel foglalkoznak. Hogyha lenne tehát egy ilyen hálózat, egy alapítványi hálózat, akkor a tevékenységünket, az ismereteinket megoszthatnánk egymással, illetve ezért a bevált gyakorlatokat tudjuk megosztani egymással, szeretnénk legalábbis ezt elérni. Andalúziában nagy kihívás az, hogy egy stratégiát dolgozzunk ki a fogyatékossággal élő személyek esetében, illetve a fogyatékossággal élő nők esetében. Sok tennivalónk van tehát, de egészen biztosak vagyok abban, hogy európai szinten is meg tudjuk ezt oldani. Muy bien. Y la de las, de las speaking, Guillaume Jacquinot. Utolsó felszólalón Guillaume Jacquinot. Inclusion Europe. Okay. Hello, my name is Sufyan. Sufyan Elamrani meghívnak. Guillaume Jacquio pedig én pedig eh, Zsimdakió vagyok. Köszönöm, hogy meghívtak minket. Arról fogunk beszélni, hogy eh, hogyan sérül a fogyatékkal élők eh, jogképessége, és a szavazáshoz való joguk. Ezt a két témát a COPD bizottság napirendjére tűzte a 29-es cikk kapcsán. Have a right to take part in elections like everyone. És akiknek szellemi fogyatékossággal élnek, azoknak joguk van a terápiához. Az idei választások során nem volt jogom szavazni, mert jogi gyámság alá helyeztek, miközben évekkel korábban szavazhattam. A belga kormány azt mondta, hogy azért helyeznek jogi gyámság alá, mert 2014 után a pénzemet sem tudtam jól kezelni, de azt nem értem, hogy ez hogy függ össze, tehát ha én nem tudom jól kezelni a pénzemet, azért még választhatnék, nem? A barátunk tapasztalata jó példa. Az Európai Parlament tavaly már megfogalmazta a problémát. Mi lenne, hogyha mindenkinek valamilyen intelligencia teszten kéne átesnie, mielőtt szavazhat? Mi lenne, hogyha önöket kizárnák a szavazásból, azért, mert nem jól kezelik a pénzüket. Önök mind átmennének egy ilyen tesztem? Tehát fontos tudni, hogy az emberek egy csoportjának jogainak átvitele egy másik csoportra önmagában diszkrimináció. Az Európai Emberi Jogi Biztos pedig világosan kimondta, hogy nem szabad választások feltételévé tenni az IQ-t. Egyáltalán mi az értelme ilyen, az ilyen teszteknek? Már pedig ilyen teszteknek alávetik a fogyatékkal élőket, és ez alapján határozzák meg jogaikat. És ráadásul a tesztelés nem racionális, hanem önkényes. Romániában a házasodás előtt a bírónak kell megítélnie, hogy valaki alkalmas-e a házasságra, és azt a kérdést teszi föl a feleknek, hogy mi a szerelem, és a bíró eldönti, hogy, vagy szeretet, hogy jó a, jó a válasz. Nos, hát ez botrányos, és amikor politikai pártok saját programjukba beemelik az ilyen kritériumokat, az meg aztán különösen. Ugyan mi joga van a politikai pártoknak vagy a bíráknak erről dönteni. A választások ö, épp eléggé ö, manipuláltak így is, ö, ez viszont alapjogokat sértő manipuláció. Ugyanakkor ö, nem tudjuk pontosan, hogy hány emberrel szemben járnak el így, Németországban volt egy ilyen felmérés, és 18 ezer fogyatékkal élő ö, jelezte, hogy megfosztották a választásokon való részvételtől, de Spanyolországban is 2013 és 16 között nőtt 20 ezerrel azoknak a száma, akiket kizártak a választásokból, szavazásból. Ö, és arra is rá szeretnénk mutatni, hogy ha a szavazáshoz való jogról beszélünk, akkor a választhatóság jogáról is beszélni kell. Franciaországban több mint 300 ezer ember zárta ki a választhatóság alól, mert jogi gondnokság alatt voltak, és kimondja egy törvény, hogy aki jogi gyámság alatt áll, az automatikusan kizárható, vagy kizárt a választhatóságból. Már pedig nagyon sokféle oka lehet a jogi gyámságnak. A jogképesség sokrétű. Egyes emberek, szervezetek be sem jegyeztethetik magukat jogi személyiséggel rendelkező szervezetté, hogyha ők ö, vagy tagjaik ö, gyemság alatt állnak. Nem nyithatnak számlát. Sorolhatnám még, hogy hány ilyen hátránya van a jogi gyámság alá helyezésnek, ugyanakkor gyakran politikailag motiváltak, és nagyon különbözőek országonként azok a kritériumok, amelyek alapján előírják a gyámságot. ahogy a jelentés is leszögezi, a fogyatékkal élők különösen kitettek az ilyen visszaéléseknek, és pont őket, és sok jó példa van erre, helyzetbe kéne hozni, hogy legalább választhassanak, vagy választhatóak legyenek, hogy képviselhessék érdekeiket. Robert Martin, aki a COP tagja, kénytelen volt bizonyítani, de végül sikerült neki, hogy mandátumot kaphat, de ez külön harcába került. Összességében az Inclusion Europe és tagjaink a szellemi fogyatékkal élők jogaiért harcolunk, és magunk is egy olyan szervezet vagyunk, amelynek elnöksége van, és amelyeknek tagjai és döntéshozói vannak. Most pedig az információhoz való hozzáférésről szeretnék beszélni. Fontos, hogy az emberek érthessék, hogy miről szól a választás. A fordításnak köszönhetően most értették, amit hallottunk franciául, de nagyon sok helyzetben az információ nem minden nyelven férhető hozzá, és akkor nem beszéltünk még a jelnyelvről, itt ugye több mint 20 nyelvet beszélnek önök, de vegyük észre, hogy a fogyatékkal élők gyakran jelnyelven beszélnek. Két fontos gondolatom lenne, hozzá kell férnünk az információhoz, és választhatóvá kell válnunk, és tudnunk kell, hogy mit jelent ez, és akik pedig választanak, azoknak jól olvasható, érthető módon kell kommunikálni a választások megszervezését, kritériumait, és ehhez az Európai Parlamentnek is jobban meg kéne hallgatnia minket, amikor a parlamenti képviselőkkel akarunk találkozni, mint ahogy ez ma, most éppen megvalósult, sokszor nem kérdeznek meg minket, nem hívnak meg minket, minket is érintő kérdésekről, ide az Európai Parlamentbe sem. A szociális kérdések, környezeti kérdéses, és főleg a választási törvényel kapcsolatos kérdésekről szóló vitát meg kell nyitni a fogyatékkal élők előtt is. Hogy minden fogyatékkal élő ember tájékozódhasson, tudhassa, hogy mik a jogai, és jogorvoslatot kérhessen, ha ezeket korlátozzák. 2014-ben elmentem választani itt Brüsszelben, és amikor megérkeztem, és odaadtam a szemigazolványomat, akkor senki nem mondta meg, hogy mit kell csinálnom a szavazó cédulával. A szavazó cédulát nem lehet mármint hogy az eljárást nem lehetett ö, ö, megismernem, ki kellett mennem, próbáltam segítséget kérni, de senki nem ajánlott föl ilyen segítséget. Ami Sofia Népon elmondott, az nagyon konkrét példája annak, hogy hogyan zárják ki a választásokból a fogyatékkal élőket. Még ha jogosultak is rá, nem kapják meg a megfelelő tájékoztatást, és nem kapják meg. This is a big issue. A választásokat lebonyolítók sem azt az információt, hogyan kell fogyatékkal élőkkel bánniuk, hogyan kell őket bevonniuk. A választási bizottságok tagjai nincsenek erre felkészítve. Összefoglalva, az EU-nak nagyon fontos szerepe lenne abban, hogy ezeket a dolgokat érvényesítse és aktív szerepünket biztosítsa most a fel, következendő európai választások során is, ha minden polgárnak joga van <clears throat> Európa jövőjéről gondolkodnia és dönteni, akkor nekünk is. Five minutes for... Köszönöm szépen, öt percünk van a vitára és a kérdésekre. Parancsoljon! Nem látom a nevét, mondja az elnök asszony. Ward asszony. Szeretném köszönetet mondani az előadóinknak. Köszönöm, hogy eljöttek. Nem is kérdésem van, hanem szeretnék beszámolni egy tapasztalatomról. Ugyanis sok olyan helyzet fordulhat elő, amikor a demokrácia ugye működik, de mégis kizárnak embereket a folyamatokból. Mielőtt politikus lettem itt, egy kis közösségben dolgoztam Észak-Angliában, ahol úgy döntöttek, hogy részvételen alapuló költségvetés tervezést kezdenek el. Ez nagyon jónak tűnik, hogy az emberek itt átláthatják bele, szólhatnak abba, hogy hogyan áll össze a, a település költségvetése. Akik ezt kitalálták, úgy döntöttek, hogy ahol ez a szavazás zajlott, az nem volt akadálymentesítve rosszul kommunikálták azt, hogy mikor lesz ez a szavazás, tehát az emberek ezt nem tudták, és a megszorítások miatt a közlekedési lehetőségek is csökkentek. Nagyon nehéz volt tehát tényleg részt venni az úgynevezett részvételi demokrácia ezen kezdeményezésében. Minden szinten Persze nagyra értékelek mindazt, amit elmondott, mert hogyha bármelyik szinten rendbe tesszük a dolgokat, akkor az összes szintre eljutathatjuk ezt az információt a demokratikus folyamat valamennyi szintjére. Te mindjárt befejezem, hogy mi is történt. Én tudtam, hogy egy fogyatékkal élők nem eh, élhettek a szavazati jogukkal. És voltak olyan projektek, eh, amelyek őket érintették konkrétan, és még ezekről sem eh, tudtak szavazni. A Facebookon néztem, hogy tényleg nagyon felháborodtak az emberek ezért, panaszt kellene benyújtaniuk, javasoltam, de annyira belefáradtak már, hogy a méltánytalan rendszer ellen küzdjenek, hogy visszavonultak és nem küzdenek többé. Most én itt vagyok az Európai Parlamentben, mert én vettem át tőlük azt a küzdelmet, ez a helyi önkormányzattal szemben a történtek miatt. Meg kell tehát értenünk, hogy nagyon sok különböző formát ölthetnek az ilyen helyzetek. Találkoztam az Inclusion Europe képviselőjével, kitűnő anyagokat állítottak elő a utolsó választásokra. Azok az anyagok, amelyeket önök készítettek, az oktatás, a polgársági kapcsolatos kérdések terén, a képzés, oktatás nagyon fontos, hiszen sokan, sok embernek fogalma sincs ezekről a kérdésekről. A Brexit is emiatt történt, mert egyszerűen tudatlanok voltak az emberek, hogy ha folyatékkal élők sokkal többet kellene, hogy tudjanak mindenről, de hát két évtizeden nem volt semmilyen témájú képzés. Önök nagyon sokat kell, hogy megtanítsanak másoknak arról, hogy hogyan kell dolgozni ilyen nagyon informatív módon. Tehát nem kérdést tettem fel, hanem csak beszámoltam néhány tapasztalatomról, és szeretném megköszönni önöknek a munkát, amit végeznek. Nagyon köszönöm. Esetleg röviden, nagyon röviden talán reagálnának erre. Nagyon röviden, mert kevés az időnk. Dimitra Kopulosz úrnak tennék fel egy kérdést. Tudja azt, hogy európai szinten hány százalék a lakosságnak az, az a, azok a fogyatékkal élők, akik nem rendelkeznek jobb képességgel. Most itt az összes jogképességet vegyük bele. Sajnos nem rendelkezem ilyen adattal, nincs erről információ, ugyanis a tagállamok nem gyűjtenek konkrét megbízható adatokat arról, hogy hány embert fosztanak meg a jogképességtől a jogszabályokkal. 2014-es jelentésükben tartalm, jelentésünk tartalmazott bizonyos számokat, ezekre hivatkozunk, és ezekre alapján próbáljuk megbecsülni a, az azóta bekövetkezett változásokat, de hát azt nem mondhatjuk, hogy most az egyik országban 2322, a másikban meg 1500 nagyon fontos, hogy lenne, hogy legyen egy adatbázis, hogy tudjuk, hogy hány eh, embert érint ez, hogy eh, hány embert eh, fosztottak meg a jogképességétől az Európai Unióban. Az utolsó panelt Hosszesztére indítja. Rossi Esterres vezeti az utolsó panelt, a témája nők és fogyatékos. Buenas tardes, empezamos. Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük a második panelt, a té- amelynek témája nők és fogyatékosság. El kell mondanom, hogy a Nőjogi Bizottságban dolgozunk egy olyan javaslaton, egy olyan állásfoglaláson, aminek én vagyok egyébként a jelentéstevője, ugyanebben a témában nők és fogyatékosság egy szóbeli kérdést fogunk intézni. Erről az állásfoglalásról holnap fogunk szavazni, de ami ma elhangzik, az állásfoglalás tartalmát csak javítja, és reméljük, hogy ez október végén vagy novemberben a plenáris ülésre kerül, annak érdekében, hogy gazdagítsuk ezt a szöveget. A téma nagyon aktuális, nem csak azért, mert a petíciós bizottság illetve a petíciók között is nagyon sok olyan petíció volt, amelyet a politikai részvételi jog gyakorlásához fűződött a fogyatékossággal élő személyek esetében, ugyanakkor a kettős diszkriminációról is szortak egyes petíciók, amelyeket a fogyatékkal élő nőknek kell elszenvedniük. Ebben a tekintetben a legfontosabb a láthatatlanság. Nagyon kevés olyan szervezet van, amely nőkkel, fogyatékossággal élő nőkkel foglalkozik. Spanyolországban egy ilyen van, az el, panel első résztvevője fog erről beszélni. Nagyon sok akadály van az oktatásban, a munkahelyen, digitális akadályok, közlekedési akadályok, és ott vannak a láthatatlan akadályok, amelyek valóban kiváltják azt, hogy a fogyatékossággal élő nők nagy része gyakorlatilag nem létezik, nem látható senki számára. Ezek a szellemi akadályok, amelyek láthatatlanná teszik és kizárják ezeket a nőket. A fogyatékossággal élő személyek európai stratégiája vagy a nők és férfiak közötti egyenlőség stratégiája külön részben nem foglalkozott a közelmúltig a nők és a fogyatékosság viszonyával. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok adatunk, statisztikánk hiányzik még az európai tagállamok részéről, hogy tudjuk pontosan mi a helyzet. Nagyon jó előadókat fogunk most meghallgatni a következő témákban, társadalmi-gazdasági hátrányok, társadalmi elszigeteltség, a bizonytalan munkavállalás, különösen a fogyatékossággal élő nők esetében, azok a nehézségek, amelyek a, ahhoz fűződnek, hogyha valaki ilyen bizonytalan munkahelyen dolgozik, milyen nyugdíjban részesül. Nagyon komoly a veszély, az elszegényedés veszélye idősebb korokban. A kényszer sterilizáció a kikényszerített abortusz például, rossz minőségű lakóhely, és láttuk például az egyenlőtlenséget a jog általi elismertségben is. Nagyon sok témával foglalkozhatnánk, nagyon gyakran a befogadó oktatás az egésznek a lényege. Ma ünnepeljük a mentális betegségek világnapját, ami a fogyatékosság világában sokkal jobban megbélyegzi az embereket, de a kulcs a befogadó oktatás, ehhez azonban a kormányoknak hinniük kell észsel és szívvel is ebben, és be kell fektetniük a befogadó oktatásba, a jövő társadalmába. Ezért nagyon érdekes lesz meghallgatni a panel résztvevőivel. Két téma zavar engem, illetve aggaszt engem, ez a következő. Azt mondják, hogy a Régiófejlesztési Bizottság abban a rendeletben, ami az alapok elosztására vonatkozik, a szociális alapok például, ami nagyon fontos a témánk szempontjából, a legutóbbi rendeletben azt a feltételt, előzetes feltételt szabták, hogy nem lehet olyan projektnek nyugtatni ezt a támogatást, ami nem akadálymentesített projekt, és úgy tűnik, hogy ezt a feltételt meg fogják szüntetni. És azt kérem mindenkitől, hogy segítsenek abban, hogy ez ne történjen meg. Ez ugyanis visszalépést jelentene. Ma értesítettek erről egyébként az ONSZE képviselői, és a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Megadom akkor a szót az első résztvevőnknek, aki Amália, Amália Diegues, aki Barcelonai Egyetemen filozófiát tanult, ugyanakkor a Nemzeti Távoktatási Egyetemen e, szociális munkásként végzett, 2015 óta pedig a Szermi Mujeres nevű szervezetnek tagja. Én így ismertem meg, és azt hiszem, hogy ez a szervezet példaértékű, nagyon jól ismerem ezt a szervezetet, nagyon sok egyesület, kisebb szervezet tartozik hozzájuk, és ez az első és egyetlen szervezet, amely a fogyatékossággal élő nőkkel foglalkozik. Amália az egyik legfontosabb tagja, Úgyhogy most akkor Amáliának fogom megadni a szót. Parancsolj. Nagyon szépen köszönöm. Anna Peláez nevében elnézést kérek, aki nem tudott ma eljönni. Körülbelül 40 millió eh, személy képviselünk a kizártak közül, a kizártak, kirekesztettek közül a legkirekesztettebbek a nők, a fogyatékossággal élő nők, akik, ahogyan elmondtad, alapítványunk egy olyan szervezet, amely igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, amelynek köszönhetően a fogyatékossággal élő nők és lányok, illetve az őket ellátó nők teljes mértékben gyakorolhassák azokat a jogaikat, emberi jogaikat, jogaikat, amelyek megilletik őket. Egész délután erről beszéltünk a fogyatékossággal élő személyek egyezményéről, ebbe tagozódik be a mi tevékenységünk is. Az Európai Unió ratifikálta ezt az egyezményt, a hatodik cikk pedig a fogyatékossággal élő nőkre hivatkozik, ugyanakkor viszont az ezzel foglalkozó bizottság az egyenlő jogok érvényesítében egyértelműen rámutatott arra, hogy az Európai Uniónak átfogó módon be kell vezetnie a fogyatékossággal élők jogait valamennyi politikában. Jelen pillanatban a nemi perspektívát a fogyatékossággal élők stratégiájában nem veszik figyelembe, és nagyon fontos, hogy pozitív diszkriminációs stratégiákat dolgozzon ki az Európai Unió, amelyel olyan mechanizmusok jönnek létre, amelyekkel nyomon tudják követni az ezen a területen elért előrelépéseket. Ahogyan elmondtam, illetve elhangzott, nagyon kevés olyan szervezet van, amely fogyatékossággal élő nőkkel foglalkozik. Csupán nyolc ilyen tagállam létezik az Európai Unióban. Az Európai Unió szinten pedig fontos partnerként szeretnénk fellépni. A fogyatékossággal élő nők esetében nagyon fontos a kutatást, illetve az információk, adatok terjesztést előmozdítani annak érdekében, hogy az emberi jogokra vonatkozó mutatókat sikerüljön érvényes, érvényre juttatni, és nagyon fontos az integrált oktatás, függetlenül például a fogyatékossági jellegétől. Az erőszak tekintetében, erről majd később is beszélünk, nagyon fontos, hogy az Európai Unió az isztambuli egyezményhez csatlakozzon. Nagyon fontos továbbá az is, hogy az összes stratégiában, irányelvben, amelyet például az etnikai származás tekintetében fogalmaznak meg, illetve oktatáshoz való hozzáférés egyenlősége, itt is figyelembe vegyék a fogyatékosság perspektíváját amelyet a többszörös diszkrimináció tekintetében is kihangsúlyozhatjuk, ami érinti a fogyatékossággal élő nőket, aztán az igazsághoz való, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ez is az egyezményben szerepel, bírósági eljárásokban megfelelő kiigazításokat kell eszközölni annak érdekében, hogy ne a fogyatékossággal élő személyeket diszkrimináció. Ez az elvárás valamennyi Európai Uniós tagállam szempontjából. Emlékeztetni kell tehát most arra, hogy a fogyatékossággal élő nők mozgalma jelentette már többször is, hogy például az ellenük elkövetett bűncselekmények büntetlenül maradnak. Jogképességük, ahogyan elhangzott az előző panelben, korlátozott, és ezért saját maguk nem tudnak az igazságszolgáltatáshoz fordulni, jogi képviselőket kell kijelölni melléjük, és nagyon gyakran maguk ezek a jogi képviselők sértik meg a jogaikat. Az egyezmény 17. cikkére hivatkoznék még a személyi integritásra. Az Európai Unió tagállamaiban például tapasztalható a kényszerabortusz, illetve a sterilizáció. Nagyon fontos, hogy a nőket erről tájékoztassák, és csak akkor alkalmazzák ezeket az eljárásokat rajtuk, hogyha abba beleegyeztek, és ezt az egész Európai Unióra ki kell terjeszteni. Aztán az anyasági szabadság 23. cikk foglalkozik egyébként a család témájával, Nagyon aggasztó ezen kívül pedig, hogy általánosságban a nők szempontjából az esélyegyenlőség kell nem foglalkoznak megfelelően az európai foglalkoztatás politikában. Az Európai Unió jogszabályai nem következetesek, és ezért nem biztosítják a diszkrimináció elleni küzdelmet ami interszekcionális módon is jelen van. A fogyatékossággal élőket csak a munkahelyen, illetve a szakképzésben védik diszkrimináció ellen. Ha például a faj etnikai származás vagy nem miatti diszkriminációról van szó, sokkal több fellépésre van szükség. Nagyon fontos tehát, hogy egy új irányelv legyen, ami kiterjeszti az élet egyéb területeire ezt a védelmet, mint például a szociális juttatások, egészségügyi ellátása többi. A nemi egyenlő, nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézmény is foglalkozik a fogyatékossággal élő nők helyzetével. Az intézménynek iránymutatást kell nyújtani az Európai Unió részére, a tagállamok részére a fogyatékossággal élő nők és lányok sajátos helyzetével kapcsolatban, és fontos szerepet kell játszon például a ezzel kapcsolatos küzdelem terén, ami pedig a nemi erőszakot illeti, nagyon fontos, hogy az isztambuli egyezményhez az EU is csatlakozzon, és politikai intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy integrált megközelítést alkalmazzanak a nemi erőszak elleni küzdelem tekintetében, kutatási, fejlesztési tevékenységek, kezdeményezések szükségesek, annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek helyzetét jobban át tudjuk tekinteni hányan hányan vannak olyanok, akik az erőszak eh, eredményeként lettek fogyatékossággal élők? Hányan szenvednek el nemi erőszakot, illetve rossz bánásmódban hányan részesülnek. Megfelelő információt kell biztosítani, illetve megelőzést annak érdekében, hogy a nők, férfiak, gyermekek ellen elkövetett erőszakot megakadályozzuk. Ezen kívül pedig az Európai Unióhoz egy felhívást kell intézni annak érdekében, hogy olyan nyomoz, vizsgálatokat végezzenek, kutatásokat, amelyek jobban rámutatnak például a fogyatékosság jellegére, a fogyatékossággal élő személyek életkorára. Végezetül pedig az egészségügyi ellátás tekintetében a fogyatékossággal élők szempontjait az egészségügyi eszközökben az Európai Unió nem veszi figyelembe. Például a reproduktív jogok esetében nagyon sok esetben a, ilyen ellátásban nem tudnak részesülni a fogyatékossággal élő lányok. Már beszéltünk korábban a szavazati jogról, a jogképességről, hogy mindenki szabadon szavazhat, fogyatékossággal élő személyek esetében viszont nem. A nők esetében pedig az anyasággal ugyanez a helyzet hogy hány férfitól kérdezik meg, hogy képesek-e arra, arra, hogy apák legyenek, azonban a fogyatékossággal élő nők esetében ezt megkérdőjelezik. A beleegyezéshez való jogot megkérdőjelezik és megtagadják. Ez konkrétan a kényszerítés sterilizációra gondolok. A nőknek ugyanis jogot kell biztosítani arra, hogy szabadon dönthessenek a nemi életről, a reproduktív jogokról. Nem is beszélve azokról a személyekről, a transzneműekről, az interszexuális személyekről, akik szintén fogyatékkal élők, vagy a fogyatékossággal élő migránsokról, akik sokkal inkább kivannak téve a zaklatásnak. Az Európai Unióban iránymutatásokat kell kidolgozni a szabad hozzájárulás, illetve tájékoztatáson alapuló beleegyezés területén, ami különösen fontos a fogyatékossággal élő személyek esetében. Külön figyelmet kell fordítani az idősekre, a nőkre, a lányokra, illetve az LMBTI személyekre, akik szintén fogyatékossággal élők végül pedig az Európai Unióknak megelőző és egészségfejlesztő kampányokat kell szerveznie, ami eljuthat olyan konkrét csoportokhoz és fogyatékossággal élő csoportokhoz, amelyek érintettek ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Pues, eh, muchas, muchas. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a második panelistát fogom szólítani, azért, hogy majd legyen egy kis időnk arra, hogy vitát folytassunk, azonban lesz majd néhány kérdésem a Nőjogi Bizottság állásfoglalásával kapcsolatban. Pelagia Polina Papa Nikolaou a következő előadónk, aki kriminológus az Aténi Nemzeti Egyetemen, illetve független kutató és szakértő a fogyatékossággal élő személyek jogainak alkalmazása területén, és ő is ebben a panelben tájékoztat minket a nők és a fogyatékosság viszonyáról. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel jöttem el. A fogyatékkal élő nők a témája az előadásomnak, és azon területek feltárásának, feltárása, bemutatása, ahol a fogyatékkal élő nők nem férnek kellőképpen hozzá az orvos egészségügyi szolgáltatásokhoz, és ahol áldozattá válnak, viktimizáció áldozataivá. miután tisztáznék néhány alapot, utána összefoglalnám, hogy milyen a jövőre vonatkozó ajánlásaink vannak. Ami a, a szociológiai ö, fogyatékossági elméleteket illeti, az fogyatékkal élő nők kettős hátránytól szenvednek, mert nagyon sok olyan szabály van, amely kifejezetten férfiakra és nem fogyatékkal élőkre vonatkozik, és így vagy nőként, vagy fogyatékkal élőként kiesnek az egyébként őket érintő kérdések meghatározásából. Két fő témára szeretném felfűzni a mondani valómat. A fogyatékkal élő nők hozzáférése az egészségügyi szolgáltatásokhoz az első gondolatkör. Noha a fogyatékosság szociális jelenség és társadalmi jelenség, gyakran ö, egészségügyi jelenségként állítják be. Mindennapi életünkben az első ember, akivel egy fogyatékkal élő nő egyáltalán beszélhet bizalmasan, az általában orvos. Tehát már is egy szűrő érvényesül, mert a fogyatékkal élő nők az orvostól tudják meg, ha megtudják a jogaikat. Orvosi szerep, szempontok, szűrők alapján és szűrőkön keresztül. És <clears throat> ha például egy sebészeti eljáráson kell átmennie, vagy abortuszt kér, akkor elsősorban orvosi szempontok érvényesülnek, nem általános jogi, emberi jogi szempontok. Aztán kezdjük ott, hogy a fogyatékkal élő nők a kifejezetten nők számára létrehozott egészségügyi intézmények, osztályok on többnyire nem férhetnek hozzá akadálymentesen a szolgáltatásokhoz nincsenek kiírva a, a szövegek, irányok, információk oly módon, ami a fogyatékkal élők számára is feldolgozhatók, és ha például egy orvoshoz megy, az mindenki más számára hozzáférhető, ami számára nem hozzáférhető. Aztán az egészségügyi dolgozók sincsenek felkészítve a fogyatékkal élő nők problémáinak megértésére, az ilyen személyek befogadására, támogatására. Léteznek ugyan támogató technológiák, amelyeket a nők használhatnak, amikor például orvosi vizsgálatra mennek, de ezekről nem tájékoztatják őket. Én viktimológus vagyok PhD-m alapján, és azzal foglalkozom, hogy hogyan válnak embercsoportok áldozattá a társadalomban. a nők, mint áldozatok. A statisztikák, a kutatási adatok hasznosak a policy tervezésében, a megelőzésben. de sajnos nagyon hiányosak a kutatási adatok a fogyatékkal élő nőkre vonatkozóan, és általában csak specifikus ö, fogyatékosságokra vonatkozóan találunk ö, adatokat, de átfogó összképet ezekből nem lehet levonni. Aztán a nők elleni erőszak ö, ö, sokszorosan sújtja a fogyatékkal élő nőket. A sterilizáció, az orvosi kísérletek, az intézményesült ö, erőszak ö, velük szemben sajnos gyakori. A 29-es cikke alapján az irányelvnek a 20 ezer per 29-es irányelv arról rendelkezik, hogy hogyan kell az erőszak áldozatait eh, gondozni az Európai Unióban, milyen jogok illetik meg őket. a 2012 per 29-esről beszélünk, és ez az igazságszolgáltatásra vonatkozik. Az Európai Uniónak monitoroznia kellene azt, hogy ez a cikk hogyan, mennyire érvényesül a tagállamokban, és legalább tudnunk kellene, hogy milyen a végrehajtási arány. A jogorvoslathoz, az igazságügyhöz való hozzáférés azt is jelenti, hogy minden bírósági eljárás hozzáférhető a fogyatékkal élő nők számára, különösen, ha ők az áldozatok, és jeltolmácsolást kell biztosítani nekik, ha szükséges, vagy specifikus pszichológus vagy egyéb segítséget, amit szakember láthat csak el. Ezt a támogatást mindenképpen meg kell adni a, az erőszak áldozatával váló nőknek minden bírósági eljárás során. Az utolsó gondolatkör, amiről beszélni szeretnék, a, az épületek akadálymentisítését illeti. Ha, azok a nők, akik a, a párkapcsolati erőszak áldozatává válnak, jó esetben védettséget kapnak bizonyos intézményekben, de ezek az intézmények nincsenek felkészítve az ő fogadásukra. És újra viktimizálódnak, már mint védett személyek emiatt. Néhány javaslatot szeretnék tehát megfogalmazni átfogóban kellene vizsgálni a fogyatékkal élő nők és a gender identity kérdését, a leszbikus, a transzex, személyek ö, vonatkozásában külön odafigyeléssel. És a politikai vita tárgyává kellene tenni a fogyatékkal élő nők kérdését egy az általános nőjogi vitatárgyává, mert minden fogyatékkal élő hátrányt szenved, fizikai vagy mentális fogyatékról legyen szó, de duplán hátrányt szenvednek azok, akik még ráadásul nők is sajnos minden szöveg, még a jó, nőjogi szövegek is kihagyják a fogyatékkal élő nőket a saját perspektívájukból. Mutatnék itt néhány fényképet fogyatékkal élő nőkről, akiket én nagyra tartok, és akik példaértékűek számomra és talán mindannyiunk számára. Helen Keller Eh, és Helen Keller tanáráról szól, vagyis a fogyatékkal élő nők oktatáshoz való jogáról, amely már ilyen korán felmerült. Ez a fotó Alison Lepert mutatja, aki ö, színész, ként az anyaság jogáért harcol, hogy a fogyatékkal élők nők anyasághoz való jogát ne korlátozza senki, és ez a kedvenc fotóm Sebastian Saladót mutatja a kép, aki illetve ez az ő fotója egy, talán egy benini afrikai nőről, ha jól emlékszem, és azt azért választottam, mert az élethez való jogot szimbolizálja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you so much. Köszönöm szépen, Amália. Köszönöm szépen tehát mindkét előadónak. Öt percünk van, vagy hét percünk, ugyanis 18.30-kor lejár a tolmácsok munkaideje. Valaki szeretne hozzászólni, hogyha nem, akkor én egy kérdést azért intéznék. Én vagyok a jelentéstevője többek között ennek a témának, és nagyon gyakran foglalkozunk azzal, hogy a fogyatékossággal élő nők ellen elkövetett kényszersterilizáció egy nemi erőszaknak tekinthető. Azonban azzal szembesültem, azzal szembesültem, amikor a repülőtéren jártam, én majorkai vagyok, és beszélgettem egy fogyatékossággal élő lányjal, aki azt mondta, hogy sterilizálni fogják. Megkérdeztem, hogy meg, meggondolta-e, illetve nem az édesanyjával, egy édesanyjával beszéltem, édesanyjával beszéltem ennek a fogyatékossággal élő lánynak. Az édesanyja elmondta, hogy azért döntöttek a sterilizáció mellett, mert ennek az édesanyjának három másik gyereke van, hogyha ennek a lánynak, fogyatékossággal élő lánynak gyermeke születik, nem tudom már őt is ellátni. Genetikailag 50% esélye van annak, hogy annak a lánynak a fogyatékossága egy új emberi lényben, tehát a gyermekében újra létrejöjjön. És ezért gondoltak a kényszer sterilizáción. Én most mit mondhatok egy ilyen anyának, holott nem értek vele egyet? Uh, uh, okay. Maybe can. Maybe Okay. okay. Bueno, yo en primer lugar diría que hay muchas medidas. Nagyon sok olyan alternatív megoldás van a sterilizációval szemben. Én megkérdezném az anyától, hogyha a lánya nem volna fogyatékos, akkor más lehetőségekhez fordulna vajon? A kormány, illetve a jogszabály azt mondja, hogy a fogyatékosság semmiképpen nem lehet eh, diszkrimináció alapja. Persze természetesen megértem a nőnek az érveit, de az érvek, amelyeket megadott, őre vonatkoznak, nem a lányával kapcsolatosak. Az a helyzet, hogy mondja az elnök asszony, hogy ő egy élettapasztalatról beszélt, és én magam nem akartam őt kioktatni. Én jól lehet nagy jogvédő vagyok ebben a tekintetben, és Stevens kolléganőm is itt van ma velünk, de én több érzelmi érvet eh, kérek, több érzelmi érvre van szükségem ahhoz, hogy ezt a csatát megnyerjem. Talán Helga is szeretne hozzászólni, és utána Pelája, vagy Pelája fog először hozzászólni? Tessék, Pelája, tessék. The only thing... Az egyetlen dolog, amit ez még hozzátennék, az az, hogy nem csak a következményekről szóló információkra van szükség, tehát hogy az abortusznak vagy a sterilizációnak milyen következményei vannak, hanem tájékoztatást kell adni a folyatékkal élő életkörülményeivel kapcsolatban is. Lehet, hogy egy nő, mondjuk aki terhes, életet akar adni az újszülöttet meg akarja tartani, de nagyon sokszor az orvosok nem adnak megfelelő tájékoztatást a jövőbeni szülőnek arról, hogy a fogyatékkal élők a valóságban hogyan tudnak működni. És sokszor ez az a pont, ahol a különböző szervezetek sem tudják megmondani, hogy mi a helyes, vagy mi a jó, mi a rossz. A legjobb eszköz a tájékoztatás a gyerekről, aki lehet, hogy fogyatékossággal fog megszületni. Tájékoztatást kell adni a nőnek, és ez egy nagyon komplex dolog persze, de a legjobb módszer a jó, megfelelő tájékoztatás. Helga. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a két előadónak a nagyon érdekes előadást erről a nagyon izgalmas témáról, a fogyatékos nőkről. Ami a kényszer sterilizációt illeti, ez egy borzasztó kényes kérdés mert hogyha ugye ezt különböző szempontokból járjuk körül, hát nem mondanám, tudom megmondani, hogy mi helyes, mi nem, de fontos, hogy legyen egy nyílt vita erről. Mert mostanság az a probléma, hogy az orvosok, az orvos társadalom döntenek helyettünk, és ez alapvetően helytelen. Egy ilyen döntést meg kell vitatni az egész társadalomban, a fogyatékossággal élőkkel. Ne úgy beszéljünk, hogy velük mit, mi történjen, hanem hívjuk meg őket, hogy vegyenek részt az ilyen vitákban. A kérdés mondjuk lehet az, hogy hogy érzi, fel akar nevelni egy gyereket, hogy érzi, elég támogatást kap, képes arra, hogy felvállalja ezt a felelősséget. Úgyhogy vonjuk be az érinteteket ebbe a folyamatba. Tudom, hogy a szülők különösen, hogyha mentális fogyatékossággal élő nőkről beszélünk, hát én ismerek néhány olyan embert, akik eh, ilyen szülőknek a gyermekei, és azt mondják, hogy nagyon kemény életük volt, mert az eh, édesanyjuk, édesapjuk, vagy egyikük sem tudott igazából, tudta igazából gondozni őket. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon érzékeny, kényes kérdést, amit ennek megfelelően kell megvitatni, és ezt ne hagyjuk csak egyszerűen eh, az orvosokra, hogy ők döntse, döntsék el, hogy mi a legjobb, úgymond a betegük vagy a paciensük számára. Az Európai Parlament és különböző nemzeti parlamentek, valamint eh, fogyatékossággal élő különböző szervezetei szervezhetnének meghallgatásokat, találkozókat erről, mert ez nem egy fekete-fehér, egyszerűen eldönthető kérdés. A szülői volt a nagy felelősség, jár együtt, ezt a kettőt nem lehet külön választani. sokan nem értékelik nagyra ezt a hangvételt, erre, ha, amikor erről a nagyon fontos dologról van szó, de én azt mondanám, mindenképpen az érintetteket kell bevonni. A fogyatékossággal élő nők viktimizációjával kapcsolatban a következőt gondolom. Ugye itt van a MeToo hashtag mozgalom, de sose hallott hallottam, hogy fogyatékkal élő nő részt vett volna ebben a mozgalommal. Mondjuk azt, hogy fogyatékossággal élő nőkkel minden rendben van, csak a, mm, a nem fogyatékossággal élők kapcsán van ez a nagy kampány itt sokkal nagyobb arányban történnek, történik abúzus a fogyatékos nőkkel szemben, de nem férnek hozzá a bíróságokhoz, a eljáráshoz, egyszerűen nem tudnak sehol menedéket találni. Nagyon-nagyon sok történetet ismerek Belgiumban, Hollandiában ilyen abúzusokról, és rengeteg ilyen eset van, sokkal jobban oda kellene figyelnünk ezekre az esetekre. És meg kell alkotni a megfelelő eszközöket, amelyek lehetőségeket adnak, hogy felléphessenek a saját érdekükben ezek a nők, támogatni kell őket ebben. Flandriában van egy kapcsolattartó személy, hát akinek el kéne látni ezt a funkciót, persze kérdéses, hogy mennyire hatékonyan teszi ezt. Az intézmények persze szeretnénk, eh, hogyha jó hírnevük lenne, de hát megnyithatnánk egy vitat eh, arról, hogy tényleg a valóságban mi történik, különösen a eh, mentálisan fogyatékos vagy más fogyatékossággal élő nőkkel kapcsolatban, akik a legkiszolgáltatottabbak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga. Lejárt az időnk sajnos. Ketten még szót kértek. Azt hiszem, hogy angolul is hozzá tudunk szólni, és én fogom lezárni majd a szót. Williams David fog hozzászólni, aki ott van, ő kérte a szót. Ugye? No. He doesn't no. understand. Vagy nem? There is no interpretation.